I don't ask, no. Something to do with the web stream. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Jó reggelt, kedves kollégák! Néhányan azért vannak, ha nem is mindenki. Mindenek előtt szeretném közölni, hogy ma nincs román tolmácsolás. Csak délelőtre. Ennek az az oka, hogy megbetegedett a tolmács. Délutánra meggyógyul, gondolom. Nem tudom. Igazából őszintén szóval nem tudom miért, de ez van. Tikau asszony, ha megengedi, elnök úr, megkérném, hogy egész idő alatt legyen román tolmácsolás a munkacsoportokban is. Sajnos az ITRE szakbizottságban még a munkacsoportokban sincs román tolmácsolás. Időnként aztán, mint ma délelőtt, még szakbizottsági szinten sincs tolmácsolás. Ezért elnök úr szeretném felszólítani, mivel rendkívül fontos számomra a tolmácsolás, hogy gondoskodjanak tolmácsolásról. Pontosan így gondolom én is. Én is nagyon ügyelek erre. Rendkívül fontos, hogy tolmácsolás legyen. A titkárság hát persze mindent elkövet, már azért is, mert tudják, hogy én erre nagy súlyt helyezek. Az összes nyelv legyen itt a mi szakbizottságunkban. Másrészt, hölgyeim és uraim, hányan vannak? Öten. Tehát az ötüknek elmondom, mind az ötnek. Épp azoknak mondom, akik itt vannak persze, hogy több tolmács van itt, mint képviselő ez egy olyan kérdés, amit meg kéne beszélnünk. Mindenféle nyelven itt van a tolmács, és a kolléga meg nincs. De hát persze azokkal beszélek, akik éppen itt vannak, nekik pedig köszönetet kéne mondani. Ők hallgatják meg, amit mondok, de őszintén szólva, németül csúnyán is mondják, de időnként, de elegem van ebből, hogy úgy mondjam. Tele van a hócipőm, fogalmazhatnék így is. És hogyha a tolmácsokat igényeljük, és ők itt vannak, akkor a kollégákat is kérném, hogy vegyenek részt az ülésen lehetőleg gyakran. De azoknak kéne mondani, akik nincsenek itt persze. Teljesen igaza van önnek, hogy nagyon fontos a fordítás. És az összes nyelven függetlenül attól, hogy nagy vagy kis ország. Most aztán térjünk rá mégiscsak a lényegre. A bizottság képviseletében vannak néhányan jelen, akiket meghívtunk. Itt eh, felírták Stephanie Mitchell, a osztályvezető helyettes a vállalkozói főigazgatóságon, és Reszti úr tagja ennek az egységnek, Christian Weinberger pedig szintén az említett eh, osztályt képviseli. Örülök, hogy mind a hárman eljöttek, ami azt mutatja, hogy a bizottság komolyan veszi ezt a témát, Nálunk ez a téma azért merült fel, mert meglátogattuk Kaliforniát, és ott fiatalokkal beszélgettünk, és néhányan, akik ott voltak, elmondták, hogy sokan vannak, akik Európából eljöttek, velük találkoztunk ugyanis Kaliforniában, és az egyik oka az volt, hogy csődbe mentek. És azt mondták, túl bonyolult, oda át minden, ezért újra kezdünk. Kezdjük itt előről a dolgokat. Ezért jól lenne megtudni, hogy valójában mi is történik, ezért aztán kis csoportos beszélgetésekben az is kiderült, hogy az Európai Bizottság sok mindent csinál, amit bennünk nem is tudatosodott eddig. Nem lehet mindent elolvasni, az ember nem tudhat mindent, de azért ez egy nagyon fontos téma abból a szempontból, hogy az európai gazdaság hogyan fejlődik. Kérem tehát, hogy hallgassuk meg, hogy valamennyien hallgassuk ezt meg. Úgy gondoltam, hogy ez fontos lenne, most mégiscsak kevesen vannak, de politikailag óriási jelentősége van ennek vagyis azt gondolom nem csak energiapolitikáról kéne mindig beszélni, hanem más fontos témák is felmerülnek Európa jövője szempontjából, hogy van-e elég vállalatunk például, hogy elkövetünk-e eleget annak érdekében, hogy ne menjenek csődbe, és hogy már csődbe mentek, akkor ne hosszú távú kárt okozunk, hanem egy második esélyre is biztosítsuk a kereteket. Örülök, hogy eljött az Európai Bizottság, azt javaslom, Először hallgassuk meg a bizottságot, hogy mind dolgozik, mit végzett eddig, és utána azt kérem, hogy egy-egy pontot vitassunk meg. Tíz óráig van idő, akkor szavazunk, addig megint a többi kolléga is, gondolom. Ez most nem volt olyan kedves. Aztán először önnek adom meg a szót, úgy gondolom ön fogja bevezetni, és kérem, mondja el az eddigi dolgokat. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, bizottsági tagok, főigazgatónkra emlékszem, amikor őt idézem néhány évvel ezelőtt, bizonyos projektek más projektekkel összefüggenek, és a koordinációs nehézségek merülnek fel, és ha a bizottság azt tudná, amit valójában tud, akkor tényleg sokat tudna. Tehát tehát, hogyha önök mindent tudnának, amit mi tudunk, akkor nagyon sokat tudnának, még azon kívül is. Egy néhány percben szeretném bevezetni a munkánkat, amit végzünk ezen a területen, és a kollégáim ezt követően a részletekről is beszélni fognak, és utána nagyon szívesen készek vagyunk válaszolni a kérdéseikről. A csőd egy olyan dolog, amely egy csomó részlettel rendelkezik, nagyon árnyalt dolog. A cégeknek mintegy fele éli túl az öt évet az alapítást követően. Ezt sokan tudják, de mindössze 15% nem, vagy csőd miatt fejezi be a tevékenységét és mintegy 4-6 százaléka a csődöknek család csőd, vagy valamiféle tisztességtelen tevékenység következtében alakul ki, és a, sokan nem így látják ezt a közvéleményben. A közvéleményről pedig azt mondom, ez nem csak az általános nyilvánosság, hanem maga a business community, az üzleti élet szereplőire is ez vonatkozik ha elkezdjük vizsgálni, hogy mitől félnek az emberek, miért nem indítanak üzletet, az első kockázat, amit említenek, az a csőd veszélye. A második a jövedelemre hivatkozik, a harmadik, hogy a tulajdonát elveszíti az ember. Vagyis az a félelem, hogy mindent elveszít, és hogyha vállalkozókról beszélünk, és azt mondják, hogy félnek a vállalkozók, de azért, ha az ember elveszítheti a tulajdonát, azért ez elég komoly indok erre. Vagyis ha az ember ezzel szembesül, akkor érthető a tartózkodás. Két hatása van ennek, az egyik a közvetlen hatás, ugye, hogy az ember elsüllyed könnyen, és van egyfajta kockázata az ilyen dolgoknak, és egy bizonyos ponton túl nem akarnak növekedni, és nem akarják folytatni a tevékenység, és itt arról nem csak egy pszichológiai félelem, amiről beszélünk, hanem tényleg a folyamatok hosszúsága miatt, jellege miatt eh, tényleg gyakorlatilag vagy jogilag eh, lehetetlen egy új üzletbe belevágni a bukást követően. 95-99%-ban, 90-95%-uk ezeknek az embereknek eh, nem akar újra kezdeni, és természetesen ez aránytalan félelem. A csődök eh, többsége esetében, amit látunk, az egy eh, dominó effektus. Általában úgy kezdődik, hogy későn fizet valaki, ki, vagy nem kapja meg a neki járó pénzeket kellő időben, és kialakul egy láncolata az ilyen szerencsétlen dolgoknak, és az igazság az, hogy nagy, nagyon ritkán jelent ez bűnözői tevékenységet. Amit a kutatásunk mutatott, az az, hogy ha másodszor indítunk üzletet, akkor az gyorsabban növekszik az árbevételt és a munkahelyeket tekintve. Van egy második hatásja is ennek eltekintve attól a hatástól, ami magát a vállalkozót érinti. Itt arról van szó, egyszer nem kezdik el a vállalkozói tevékenységet olyanok, akik tulajdonképpen jó lenne, ha elkezdenék, mert tartanak ezektől a problémáktól hogyha egy, megnézzük az Euróbarométer mutatóit 2009-ben azt láttuk, hogy az európaiak 45%-a lenne önfoglalkoztató, inkább valakinek dolgozik az Egyesült Államokban, nyilván a Kaliforniát említett, ebben az ellenkezőiről beszélhetünk az arányokat illetően. Ha Ázsiát nézzük, részben Ázsiát, vagy az Egyesült Államokat, hogy hány vállalkozójuk van, és akkor azt látjuk, hogy a növekedés, potenciális növekedést nem használjuk ki. Természetesen különböző megállapítások hangzanak el ezzel kapcsolatban. Sose kezdjünk el egy üzletet, hogyha esetleg elbukhatunk. 48%-a egyetértett ezzel az európaiaknak, 19%-ban gondolták az amerikaiak ugyanezt. Tehát óriási a rés a kettő között, vagyis tőkét veszítünk emiatt emberi tőkét, tehetséget veszítünk, mert olyan a csőd gyakorlatunk, ahogy azt működtetjük, és a környezet olyan, ahogyan ez kialakult. Két európai jogszabály van ezen a területen. A 1346 per 2000-es szabály, a, amely meghatározza a határon átnyúló eljárásokat ezen a területen, illetőleg 2002-47-es jogszabály, amely csőd esetén védi a foglalkoztatottakat. Mindkét esetben azt mondhatom, hogy a cél az, hogy egyenlő jogokat biztosítsunk Európát átfogó esetekre nézve, de természetesen ez a vége már a dolgoknak, és nem a kezdetén. Nem ezzel kezdjük, nem ezzel a védelemmel. A második esélyi kérdése természetesen fontos, hogy milyen eljárást alkalmazunk a csőd esetén. Néhány éve vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy az ő a tisztességes vállalkozók egy második esélyt hogyan kaphatnak. 2004-2005-ös vizsgálatok vannak az első között, aztán 2007-ben arról beszéltünk, hogy az üzleti bukás stigmáját hogyan tudjuk meghaladni, és erre igyekezzünk egy megfelelő politikát kialakítani egész Európában. 2008-ban a Small Business Act-ben konkrétan megkérdeztük a tagállamokat, vagy kértük a tagállamokat, hogy egy pozitív megközelítést alkalmazzanak a vállalkozások indításánál a második vállalkozást indítók egyenlő esélyt, esélyt kapjanak az újaknak, az újakkal, ami a támogatást illeti, és végül pedig azt kértük a tagállamoktól, hogy tegyék lehetővé, hogy egy üzlet indítása jogilag legyen lehető, tegyék lehetővé egy éven belül. Tehát mindenkire vonatkozzon ez a második üzletre nézve is. Az átlagos idő pillanatnyilag a 27 tagállamban, hogy létrehozzanak egy üzletet két év alatt valamivel két év alatt van. Írországban négy, négy tizede az évnek, tehát negyed év alatt körülbelül meg lehet csinálni, még négy évig tart Szlovákiában és ha meg a Small Business Act esetében ezt újra vizsgáljuk, és kérjük a tagországokat, hogy adjanak második esélyt a tisztességes vállalkozóknak egy csőd után, vagyis ez azt jelenti egy év, amíg létrehoznak egy üzletet, és három évig tarthat az egész, amíg egy második lehetőséget kapnak. Van egy második esélyportálunk is, és támogatást kínálunk ezekben a kérdésekben információs szinten, és van egy testületünk. Oreszti úr ennek a felelőse, ő fog erről beszámolni önöknek. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. A csőd önmagában tulajdonképpen csak egy fogalom, egy szó, de a folyamat elején tulajdonképpen azt látjuk, hogy sokan azt mondják, hogy ők kimondjuk ezt a szót, már rosszul érezzük magunkat. De egy nagyon bonyolult dologról van szó. Senki nem akarja e-, elismerni, senki nem akar belekerülni ebbe a helyzetbe. Ezért merül fel a kérdés, hogy miért is vizsgáljuk ezt a problémát, és miért ebből a szemszögből a főigazgatósunknál. A csőd és a második esély egy folyamat. A csőd nem csak úgy megtörténik, nem úgy ébredünk egyik reggel, hogy hoppá, csődbe mentünk, hanem ez egy folyamat része, problémái lesznek az üzletnek, a restrukturálás, a szerkezetváltás nem mindig működik, és a végén, a folyamat során elbukik esetleg egy vállalkozás, és csődbe megy. Úgyhogy itt az események sorában van egy dolog, amit az évek során elvégeztünk, és el 90-es években kezdtük meg a munkánkat, az az volt, hogy elemezzük a vállalkozó részéről, hogy hogy jutunk el a csődhöz, és hogyan is ölthet testet a második esély. Azt láttuk, hogy óriási potenciál van a mi részünkről a lépésekre, amelyeket eddig talán figyelmünk, figyelmen kívül hagytunk, és hagytak a hatóságok. Ha úgy fogalmazhatok, akkor a személyes fizetésképtelenségre is oda kell figyelnünk, Azaz, koncentrálnunk kellene a második esélyre, hogy biztosítsuk a vállalkozóknak, hogy lesz második esélyük, üzenetet közvetítsünk feléjük, azt, hogy maga a vállalkozás nem olyan, mint hogyha egy életre börtönbe zárták volna őket. Mire kell tehát fókuszálni? a személyes ö, fizetésképtelenség, mert hogyha csődben megy egy vállalkozás, mi történik? Hát semmi de a szemét mélyen érinti mindez, magát a vállalkozót. Stefani két nagyon fontos dolgot említett, és az egyik az az volt, hogy ezt a területet még nem karoltuk fel eléggé a hatóságok. Nagyon sok az olyan hatás, ami büntető jellegű. Vannak vállalkozások, amelyek csődbe mennek, vannak vállalkozók, és nem is tudják, hogy milyen nehéz, hogy egyáltalán ez a vállalkozói szellem megmaradjon. Megvan a tapasztalatuk ezeknek az embereknek, tanultak a múltjukból, és jobbak lesznek a második ö, próbálkozásnál. De ezen felül van egy másik hatás is, és ez pedig az, és ezt Stefani is elmondta már, hogy tulajdonképpen fiatalok és nem annyira fiatalokat is érint, és negatívan, mert elveszi a, a bátorságokat attól, hogy vállalkozzanak. Legutóbbi tanulmányunk az Euróbarométer végezte el az európai vállalkozásokról. 50%-a a lakosságnak Európában egyetért azzal, hogy ne vállalkozzon senki, amennyiben megvan az esély arra, hogy esetleg elbukik. A legrosszabb ebben az, hogy a vállalkozás és a rizikó tulajdonképpen szinte egymás ekvivalense, tehát nagyon sokan félnek attól, hogy vállalkozásba kezdenek, mert félnek attól, hogy elbuknak. Hát ez nem túlságosan bátorító, de még rosszabb az, hogyha összehasonlítjuk az USA beli adatokkal, akkor ott csak 26% értett egyet ezzel az állítással. Tehát kétszer olyan rossz a helyzet nálunk, mint Amerikában. És Kínában 23 százalék ez a, az egyetértési arány, amit tehát megint csak egy más szám, mint Amerikában. Tehát sokkal inkább valakozó szellemükbek a kínaiak, mint az amerikaiak, vagy akár az európaiak, és a kockázattal szembeni magatartásuk és érzésük is más. Európa tehát nagyon sok vállalkozói tőkét veszteget el emiatt, a helyzet miatt, és ez releváns azokon a területeken, ahol például a high-tech területben, ahol nagyon jó ö, tudósaink vannak, ö, akikben sok potenciál rejlene. De mi történik emiatt? Nem tudnak elmenni ezek az emberek dolgozni a kutatásba, vagy akár közszolgáltatásokba. És a végén az, az lesz az eredmény, hogy európaiként nagyon sok potenciált vesztegetünk el, itt veszítünk el a vállalkozások, akik meg sem kezdik a tevékenységüket, ezen félelem miatt is ide sorolhatók. Az ESBA, a Small Business Act-tel kapcsolatban ugye ajánlások érkeztek a tagállamok részéről, 33 országra terjedt ki egyébként a felmérésünk, és azt vizsgáltuk meg, hogy mit lehet tenni a csőd eljárást megelőzően, az alatt, illetve utána, annak érdekében, hogy segítsük a vállalkozókat. És üzleti vállalkozásokat nyissanak. Megvan a dokumentum, itt van a kezemben, és a websájtunkon, amit Stefani is említett, megtalálhatják ezt. Ez a, meg lehet előzni a csődöt, nem kell eljutniuk az üzleti vállalkozásoknak a jogi szakaszba, és a második esély biztosítása is le van itt írva. Tehát ezek a lépések, onnantól kezdve, hogy valakinek pénzügyi problémái vannak, és azt találtuk, és ez nem meglepő, hogy amikor megkezdődik a csődeljárás, akkor általában már túl késő a vállalkozás számára. Tehát a csőd ről beszélve nem a csődről kellene valóban beszélni, hanem annak a jogi vonzatairól meg kellene el- előzni, ez lenne a fő feladatunk. Azaz, a humán és pénzügyi tőke ne vesszen el tulajdonképpen ilyen esetben. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a, a humán tőke visszakerül a társadalomba azzal, hogy a vállalkozása révén munkahelyeket is teremt. Az ajánlásaink és az ISB is elfogadta ezeket, hogy mentesítsük a, a, az adósságok alól három éves időszakon belül a vállalkozásokat, és biztosítsuk a második esélyt a vállalkozónak. Úgyhogy tulajdonképpen adósságaitól megszabadítottuk. Nyilván nem csak úgy az égből szedtük ezeket az ötleteket, hanem egy nemzetközi szakértékből álló csoport, az INSOL tanulmányt készített, és ott az szerepel, hogy a tervek négy évnél hosszabb időre ne nyúljanak el, amikor felpróbálunk karolni egy olyan vállalkozót, aki bajba jutott. A bizottság is készített tanulmányokat, és ebben a mentesítési időszak úgymond három éves időszakra szólna. 2006-ban is volt egy tanulmány, illetve bocsánat, volt egy konferencia, ahol európai hatóságok vettek részt, többek között balti országok, illetve Svédország is, és ott is megerősítésre került ez a három éves időszak. A hatóságok tehát megállapodtak ebben, de a tanulmányok is azt mondták, hogy ha mentesítést bizonyos időszakon belül kellene elvégezni, akkor ez a három év legyen maximum. Viszont az is elhangzott, hogy ezt el kellene törölni. A britek részéről ez a mentesítés csak egy éves időszakig egy éven belül kerül lezárásra, de sokan úgy látják, hogy a hat hónap tulajdonképpen már az a maximális időszak, ahol az adós számára egyáltalán mutatkozik valami esély. Mert ha nem tudunk már pénzügyi szempontból semmiféle nyereséget kieszközölni, akkor tulajdonképpen egy ilyen limbózásba kezd ez az egész helyzet, és az is cél természetesen, hogy minimalizáljuk azért a veszteséget. A weboldalunkon az összes ilyen információt elolvashatják, de alapvetően abban hiszünk, hogy intézkedéseket, lépéseket kell tenni az irányba, hogy üzenetet küldjünk nagyon világosan a vállalkozók számára arra vonatkozóan, hogy nem egy életfogytig tartó bírósági ítélet a vállalkozás, hanem amennyiben valaki elbukik, kaphat második esélyt, mint az élet más területein is. Úgyhogy valakinek el kell képzelnie magát egy olyan helyzetben, hogy hibázott, nem azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor semmi esély. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan üzenet, amerre el kellene mozdulnunk, és ezt a második esélyt biztosítanunk a vállalkozók felé. Köszönöm szépen. Egy pillanat, egy kis köztes megjegyzést tennék, mert rövid időre vendégeink érkeztek, 28 tanár, illetve diák érkezett, akik megnyerték, vagy második helyezettet, helyezést értett, értek el az új energiák felhasználását célzó programban. Iskolák, tanárok vettek ebben részt, ők nyerték meg a díjat, és ők jöttek el ide hozzánk vendégként ma a szakbizottságunkba. Szeretném őket sok szeretettel köszönteni, azért teszem ezt most, mert hogyha később tenném, lehet, hogy már elfelejtettem volna, és addigra már elmentek és aztán pedig mindjárt folytathatjuk is. Egy megjegyzést szerettem volna, szerettem volna hozzátenni. Körülbelül négy héttel ezelőtt befejeztük egy olyan brosúrának az előkészítését, amit a siker titkának nevezünk, és minden évben elkészítünk. Minden lehetséges nyelven elkészítjük. A szakbizottság tagjainak néhány példányt hoztunk, de hogyha saját nyelvükön szeretnének ebből többet kapni, nagyon örömmel megoldjuk azt is. Most különösen a második esély koncepciójára összpontosít ez a füzetke az idei évben. Hogyan lehet segíteni és leírni azokat a leírni a tulajdonságait azoknak a vállalkozóknak, akik újrakezdték egy csőd után, akik átélték ezt a folyamatot, el tudják mondani a jó és rossz oldalait, el tudják mesélni, hogy hogyan tudtak túlélni, és miért tartottak ki. Nagyon inspiráló ez a dokumentum, és elgondolkodtató. Néhány nagyon személyes leírás található benne egyes vállalkozókról, hogyha többet szeretnének kapni ezekből, nagy örömmel szerzünk. Köszönöm szépen! Még egy kis kiegészítés. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány kommentárra szerettem volna írni a, a KKV politikára vonatkozó bevezető megjegyzéseire, hogy hogyan lehetne több vállalkozást és nagyobb vállalkozói kedvet kelteni Európában. Egy millió új munkahelyet létesítenek az újonnan létesített vállalkozások. Tehát nem arra van szükség, hogy újabb és újabb ABC-ket nyissunk, hanem arra, hogy sok-sok új vállalkozó legyen, és ezt nemzeti, európai és regionális szintű politikákkal is támogatni kell. És ez még csak egy eleme, bár fontos, de egy eleme ennek, és más kezdeményezései is vannak az Európai Bizottságnak, például, hogy a vállalkozók imidzsét javítsák, például Dániában a lakosság 80%-a úgy gondolja, hogy a vállalkozók pozitívan járulnak hozzá a társadalomhoz Magyarországon ugyanez a szám 26 százalék, tehát óriási különbséget tapasztalhatunk, és ez hozzájárul ahhoz is, hogy az emberek mennyire készek, mennyire hajlandóak új vállalkozást kezdeni. Az oktatás is nagyon fontos, abban a tekintetben, hogy az embereket lebeszéli a vállalkozó kedvről, vagy pedig őszintén elmagyarázza nekik azt, hogy miről szól egy vállalkozás. Ezért egy új, egy vállalk, egy új intéz, vagy kezdeményezésbe kezdtünk, amivel egy magas szintű csoport is foglalkozik, és már számos jelentés is született a e témában. Az a célunk, hogy a tagállami hatóságokat, a gazdasági és oktatási minisztériumokat felhívjuk arra, hogy ezt a témát öleljék, karolják fel. Mindazon, minden esetre a vállalkozások megkezdésének a hangulatát szeretnénk javítani, azt a klímát szeretnénk javítani, ami elősegíti azt, hogy a legjobb gyakorlatokkal, a statisztikákkal és a tagállami végrehajtás elősegítésével fel tudjuk lendíteni ezt a területet. Tehát azt javaslom, azt mondom, hogy számos témával kapcsolatban, ami érdekelheti önöket, nagy, nagyon szívesen folytatjuk a párbeszédet. Elsősorban a csőddel kívántunk ma délelőtt foglalkozni, de nyilván hát igazuk van, sokkal szélesebb palettán mozog ez az egész téma és talán a politikusoknak is azon kéne elmélázni, hogy segítő-e, segít-e valóban egy új jogszabály, vagy inkább csak megnehezíti a helyzetet, és akkor lehet, hogy olyan döntést kéne hozni, hogy nincs is szükség egyik másik irányelvre. Podimáta asszonya, kezdjük a vitát, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőjének is. Nagyon érdekes volt az a prezentáció, amit hallottunk, és megerősítette számomra azt, hogyha tudnánk azt, amit ők tudnak, akkor valóban sokkal többet tudnánk. De van egy kérdésem. Néhány számot és adatot is elmondtak nekünk a jelenlegi Európai Uniós helyzetről a vállalkozásokkal kapcsolatban. Például azt, hogy a felszámolások, a csődeljárások, és az egész eljárás mögött mekkora stigma megbélyegzés áll. És különbséget kell tennünk az olyan csőd, a különfajta csőd típusok között. Például van olyan, ami teljesen a vállalkozó hibáján kívül történik, és ekkor is a vállalkozónak kell ezt a bélyeget viselnie. Tehát mindig a személy viseli a bélyeget, nem pedig a cég. Ez is mutatja azt, hogy különböző szinteken kell fellépnünk, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk, és hogy ösztönözni tudjuk a vállalkozói kedvet, mégpedig a megelőzés megerősítésével. A gyengeségek radikális leküzdésével is foglalkoznunk kell, ahogy ezt önök is mondták. Egy ilyen gazdasági válságban, amit jelen pillanatban az eurozónában és az EU-ban átélünk, szükség van arra, hogy gyorsan lépjünk, még és globális módon, és így segítsük elő és lendítsük fel a vállalkozói kedvet. Az eljárásokat és a feltételeket javítanunk kell, a csőd eljárás esetében fel kell lépnünk a megbélyegzés ellen, és második esélyt kell adnunk. És ez nagyon sürgős, mert csak a vállalkozói kert fellendítésével tudjuk elősegíteni a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, és csak ennek a révén tudjuk az európai gazdaságot ismét beindítani. Az eurozóna országaiban, ahol most a legnagyobb gazdasági nehézségeket tapasztaljuk, problémát jelent a vállalkozások eltűnése. És az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok cég csőd alá esik, pedig nem szeretne, vagy pedig nem az ő hibája volt. És ehhez kapcsolódik az egyik kérdésem. Amikor a gazdasági válságról beszélünk, és amikor három évvel ezelőtt a bankokról beszéltünk, akkor is világos volt, hogy kettő szinten, intézményi szinten is kell lépnünk, folyamatos módon, de emellett konkrét, közvetlen vészhelyzeti intézkedésekre is szükség van, amelyeket azonnal végre lehet hajtani annak érdekében, hogy ezeket a negatív fejleményeket megelőzzük. Azokat a negatív fejleményeket, amelyek az európai vállalkozások életét megnehezítik, különösen a leginkább sújtott országokban. Uh, thank you, thank you, Chairman. I'd like to say thanks uh, for, for all the three speakers. Köszönöm szépen, mindenkinek köszönetet mondok, Stefaninak, Oreszti úrnak és Wiesenberg úrnak. Azt gondolom, hogy régóta dolgozunk ezen a small business témán, és nagyon örülök annak, hogy személyesen is örülök annak, hogy uh, én lettem a előadó, és azt gondolom, kiváló dolog azt látni, hogy az első születésnap után, a második születésnap után egyre több sikert érünk el ezen a területen, egyre több mérföldkövet hagyunk magunk mögött. Hogyha a stigmáról beszélünk, ezt a szót használjuk, és a csődöt, szeretném elmondani, hogy megtanulta, mit is jelent ez a stigma valójában, hiszen itt vannak közöttünk, és a Small Business csúcson hónapokkal ezelőtt önök is ott voltak, és meghívott meghívtak a nyilatkozó nők küldöttjeié, hogy beszéljek a Small Business Act-ről. Ez holnap lesz majd, amikor ezt a beszédet tartom, történelmi nap. És a szervezők felhívtak és tájékoztattak arról, hogy egy kommunistát meghívó az elveszíti a munkáját. Úgyhogy ez egy személyes tapasztalat, hogy mit is jelent ez a személyes stigma, miután elutasítottak. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat ez az Európai Parlament számára, hogy ezen a területen dolgozhatunk. Most pedig a magát a témát érintve nagyon fontos az emberekkel közölni, hogy milyen szellemi veszteség, milyen gazdasági veszteség jelentkezik, hogyha valaki csődbe megy, és nehéz újrakezdenie. kezdenie mivel találkozik ilyenkor. Ezek az emberek végigjárták az iskolát, ők már mindent tudnak, befektettek az oktatásokba, gimnáziumba, leginkább egyetemre később, és amíg a csőddel foglalkoznak, elveszik ez a szerzett tőke, nem tudnak visszatérni a gazdaságba, és nem tudnak értéket teremteni. Tehát ez egy nagyon fontos tudás, amivel ezek rendelkeznek, és ezt nem, is, nem tudják sokan, mi is történik ön azt mondta, vagy önök azt mondták, hogy három év az sikerült csökkenteni három évre, tehát ezt az időszakot, de az is sok. Mit tesznek három évig az emberek, ha nem tudnak egy második munkát kezdeni, akkor munkanélküliek, vagy mit csinálnak, vagy rejtőzködnek, valamilyen fekete gazdaságba húzódnak vissza. Valójában mit csinálnak három évig ezek az emberek, ha nem tudnak újrakezdeni, akikről beszélünk valójában szocialistaként? időnként meglepődnek az emberek, hogy én a vállalkozói híve vagyok, de azt gondolom, hogy foglalkoztató nélkül nincs foglalkoztatás. Mindegy, hogy kicsiről vagy nagyról beszélünk. Vagyis az európai foglalkoztatási politikának ez fontos része kell, hogy legyen. A következő kérdésem. Van itt egy a bizonytalanságnak egy különleges területe, hogyha kezdő, vállalkozás kezdőkről beszélünk, hogyha valaki kimegy a piacra, a kutatás fejlesztés egy fontos téma, és egy teljesen új szolgáltatást nyújt valaki a piacon. Ez egy óriási kockázatot jelent, sokkal nagyobb, mint egy általános kezdés. E, ezek a cégek egyre ne nagyobb nehézségekkel szembesülnek, hiszen mi az innovációt akarjuk, a kutatást akarjuk elősegíteni itt a szakbizottságban, pénzt akarunk rá, és azt mondjuk, hogy ez nem egy költség, hanem beruházás a jövőbe, vagy befektetés a jövőbe. És ha itt van egy fiatal ember, aki elkezd ezen a területen dolgozni, arra táv, bátorítom önöket, folytassák a munkájukat, és hogyha a bizottság össze tudja gyűjteni a szükséges adatokat, akkor szakpolitikai segítséget is kapnak. Azt gondolom, ha nem sikerül tovább lépni, akkor energiát veszítünk. Én azt javaslom a bizottságnak, hogy a képviselőkkel együtt tárgyaljanak, ki kell alkotni a szükség, meg kell alkotni a szükséges cikkeket, és az újságokat meg kell keresni egész Európában, és közölni kell ezeket a híreket, és más nyelveken is megismertetni kell az eredményeket. A lényeg mindenki és természetesen a biztosokat is be kell vonni, tehát éreztetni kell a vállalkozókkal, hogy vannak, akik mellettük állnak, és segítséget kell nyújtani egy második kockázat felvállalásához, hogyha valaki biciklizni kezd, akkor könnyebb valakit, aki már biciklizett és bukott, vagy teljesen újra kezd. Kit könnyebb megtanítani biciklizni? Ezt nevezzük tapasztalatnak, ugye már amire építhetünk. Mi? Paul Rübis. Ja, danke. Köszönöm szépen. Elnök úr. Úgy gondolom az alapprobléma, amelyet itt meg kell oldanunk, hogyha cégeket alapítanak, akkor ott saját tőke is kell ehhez. Ha valaki egy társaságot alapít, akkor biztosra kell menni, hogy a szükséges saját tőke rendelkezésre álljon, gyakran hitelt vesznek fel, hogy lehetővé váljék a társaság megalapítása. Aztán itt valójában miről is van szó? a lényeg az, hogy nagyobb legyen a bevétel, mint amit költünk, és a sikeres cég úgy jön létre, hogy vannak termékeink, szolgáltatásaink, amelyeket el tudunk adni, amiket ténylegesen meg is vesz valaki a fogyasztók közül. Ezért annyira fontos végig gondolnunk, hogy az nyereségesek legyünk, hogyha ne, nem veszik ki a cégből a pénzt, akkor azt ne is adóztassák meg, mert ha valaki nem veszi ki a cégből a pénzt, ez biztosítja a saját tőke kialakulását, és akkor hitelt lehet felvenni, és a hitelből lehet beruházást eszközölni. Vagyis a cégből ki nem vett pénzek adóztatása az első nagy probléma, egyszerűen azért, mert nincs kellő likviditásuk a cégeknek hogyha megadóztatjuk őket. A második az értékcsökkenés. Az értékcsökkenési leírása. Megnézzük az amerikaiakat például. Alacsony értékű termékek 300-600 eurót jelentik, és ezeknek a leírása egy fontos dolog. Amerikában ugyanez az arány, ez 600 6 vagy 5000 eurót jelent természetesen. Tehát ha veszünk valamilyen jószágot, és, öt, és nagyon sok éven keresztül kell leírni, hát Ausztriában épületet meddig írunk le például az értékcsökkenés keretében. 33 év az értékcsökkenési leírás az épületnek. Németországban 50 év az értékcsökkenési leírása egy épületnek. Vagyis 50 évre kell előfinanszíroznia valamit egy cégnek, erre vesz fel hitelt és időközben a nyereségét is megadóztatják, olyas valaminek a nyereségét, amit nem is kapott meg. Vagyis ez egy óriási adócsapda, ez hajt számos céget a csődbe. Azt kell, hogy mondjam. Ha megnézzük ezt a szabályt alaposan, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy a vállalatok, a cégek, főleg válság idején, akiknek nincsen saját tőkéjük, akkor mit csinálnak? Azonnal elbocsátják az embereket, ahol magas a saját tőke aránya, ott egy válságban is középtávon sok mindent kibírnak a cégek. Ennek megfelelően a munkavállalókat megfelelően rugalmas munkaidővel bent lehet tartani. Ha valakit elbocsátanak egy cégtől, akkor az államra hárulnak a költségek. Azonnal a felelősséget teljes mértékben az állam vizeti, és egy elképesztő állami csőd alakulhat ki számos európai országban. Éppen ez jön létre, hogy mivel a gazdaság nem fejlődik, sőt recesszió van, és nem rugalmas a munkaerőpiac, és nincsen saját tőkéje a cégeknek, az embereket azonnal kirakják az utcára, és ez az államadósság növekedéséhez vezet a szociális kiadások miatt. Tehát mit tehetünk? A rugalmasság a munkaidőben, a túlórák becserélése, csúsztatása, vagy a szabadság rugalmas alakítása, ezek fontos lépések. Amikor konjunktúra van, akkor sokat kell dolgozni, sokat lehet keresni, viszont ha nem jó a konjunktúra, akkor kevesebbet kell dolgozni, adott esetben kevesebb keresettel, vagy kisebb keresettel. Ennek ellenére a cég marad maradjon, vagy éppen ezért a cég maradjon versenyképes. A versenyképesség pedig ez az, ami dönt a globális versenyben. Európáról van szó, és itt látjuk, hogy Európában jövőben jobban élünk, vagy kevésbé jó. Hogyha az adóztatás kérdését nem tudjuk gyorsan megoldani, és a rugalmasság kérdését nem tudjuk kellő gyorsasággal megoldani, akkor a lefelé tartó spirál egyre inkább felgyorsul, akkor minimálbérekről fogunk csak beszélni, és a minimális szociális biztonságról beszélünk majd a végén az eredmény egy sikerorientált, teljesítményorientált fiatalság lesz, akik szívesen részt vesznek a gazdaságban, akik hajlandók vállalkozóként működni, akik foglalkoztatnak más embereket, és felelősséget vállalnak ezen foglalkoztatókért, ez kockázatot is jelent számukra, ezt fel kell valakinek vállalnia. Ehhez ösztönzés kell is. Milyen ösztönzéseket tudunk mi adni ehhez, hogy a vállalat felelősségét, vagy a vállalkozás felelősségét ők vállalják, nem mint más mint számos országban, hogy inkább egy kis családi vállalat legyünk, a családon belül tudunk elég rugalmasak lenni ahhoz, hogy vállalkozzunk, és akkor nem kell a bürokráciával annyit foglalkozni. Ez nem lehet a célunk. Bürokráciamentességre van szükség, sokkal egyszerűbb bérelszámolásra van szükség, bruttó 15 vagy 50 százalékot levonunk, ezzel mindent megoldottunk ez egy tolvonás kérdése. Itt egy drámai, racionalizálási nyomásra van szükség, mert különben a bürokrácia a teljes versenyképességet feleszi és utána jön a csőd, aztán semmit sem használ, hogyha három év után elengedjük az adósságot, mert már az elejétől fogva bukásra van ítélve minden. Kelly úr jelentkezett. Egy perc, Kelly úr, tényleg egy perc. Nincs idő a válaszra. one minute is Köszönöm szépen, elnök úr, csak tényleg egy perc. Egyetértek Pollal. A csőd egész kérdés körével kapcsolatban attitűdváltásra van szükség, ez az első. A másik, meg kell változtatnunk azt, hogy a sikert és a kudarcot hogyan tekintjük. Sokkal kevésbé komolyan vagy szigorúan tekintenek a a, a kudarcra, másnak vélik azt Amerikában. Az én országomban stigma a csőd, stigma a kudarc, de szerintem ez egészségtelen. És egy verseny környezetben, hogyha az ember sikert akar elérni, akkor kudarca is kell, hogy legyen, és mind a kettőt egyformán el kell viselni. A vállalkozások, az üzleti tapasztalat nagyon fontos abban is, hogyha valaki megpróbál valamit elérni, nem sikerül neki, de ez bizonyosan segít fog neki akkor, amikor másodszor is meg akarja próbálni ugyanezt. Tanulnunk kell, levonni a következtetéseket, versenyképesnek kell lennünk, és az üzleti vállalkozásokat ebben ösztönözni. Köszönöm. Hát, hát, Köszönöm, a bizottságnak van még 5 perc, ki kíván válaszolni, parancsoljon. Megosztjuk a választ, rövid leszek. Visszat térek arra a pontra, amit Herzog asszony mondott a kockázattal kapcsolatban. Sokan beszélnek a vállalkozásról, a legfontosabb tulajdonsága a kockázatvállalás a vállalkozónak, azt mondják, de ez nem igaz, ez nem jó megközelítés. Az a bungee jumping, a kötél nélkül, az a kockázatvállalás. Az ember nem abból indulhat ki, hogy elbukik a kockázat elfogadása, ez egy másik szó, és ez történik az innováció területén és a kockázatos cégeknél. Menedzselni, kezelni kell a kockázatot, ez a fontos kérdés ebben. És három lépés van itt, ugye több pénzt költünk, befektetünk, hogy jobb eredményre jussunk, és igyekezzünk gyorsan meg, megvizsgálni, hogy sikeresek vagyunk-e a fogyasztó körében. Tehát azt el kell érni, hogy vállalják az emberek a kockázatot. És nézzük meg a gazdasági kockázatát annak, hogyha valaki elbukik. Ha megnézzünk egy autóbaleset megközelítés általában az a közvéleményben, itt van egy baleset, majd a biztosító fizeti a pénzt, és időnként elég sokat kell fizetni a biztosítónak, és akkor az ember remélhetőleg kap nem sokára egy új autót. Ennek nagyon komoly gazdasági hatása van, hogyha egy cégről beszélünk, ahol alacsonyabbak az összegek, mint egy autóbaleset esetében, ott ilyen nincs lehetőség sokszor. Éppen ezért újra kell gondolnunk a megközelítést. Az autó nem olyas valami, ami jó a társadalomnak, viszont egy jó vállalkozó jó a társas, társadalomnak. Éppen ezért jobban meg kell értenünk ezeket a dolgokat. Most pedig átadom egy percre a kollégáknak a szót. Yes, I'd just like to clarify a few points. Pár pontot szeretnék csak tisztázni. Egyrészt szeretnék köszönetet mondani a bátorításért, amit itt hallottunk a képviselőktől, és az is nagyon érdekes volt, hogy azokról a vállalkozásokról is hallottunk, akiket megadóztatnak folyó kiadásaikért. Ilyen dolgokat egyébként leírunk ebben a tanulmányban is. Kedves kollégák, nagyon érdekes, nagyon vitát hallottunk fontos témáról, de nagyon szűk körben folyt az eszmecsere. Ha sokan csak most érnek rá és özönlenek be ide a terembe, kérem azt tegyék csöndben, mert a többieket nem kellene zavarni. Önnek adom meg a szót, és egyedül kap szót. Köszönöm szépen, rövid leszek, mert tudom, hogy itt van még munkájuk. Nos, a cashflow-t, a, a likviditást és említették itt, és nyilván fontos lenne erről is még beszélnünk. Herzog asszony felvetette ezt a három éves időszakot, nincs most időnk, hogy minden részletbe belemenjünk, de két fontos téma van. Az egyik, ugye a csődeljárás is bizonyos időt vesz igénybe, a másik viszont az az időszak, míg tulajdonképpen az adósságot megoldották, és újra talpra tud állni az ember vállalkozóként. És Inigo ezt említette, hogy viszonylag rövid az idő, amikor már nincs több dolog, amit ki lehet venni egy ilyen vállalkozásból, úgyhogy erre az időszakra gondoltunk. Ami pedig a, a bírósági eljárásokat illeti, hát vannak eljárások, ahol akár bíróságon kívül is le lehet folytatni ezeket, hiszen itt ugye nem büntetőjogi jogi vonzatokról beszélünk, és itt persze, ha bíróságon kívül sikerül megegyezni, akkor egy éven belül, tehát egy év alatt is tisztázni lehet valakit. Aztán nyilván, ami a sürgősséget illeti, ezt feljegyeztük, de még egyszer mondom, itt nem bank szövetkezeteknek a csődjéről beszélünk, hanem vállalkozók személyes csődjéről, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a felgyorsított megoldást tényleg a bíróságon kívüli megoldások jelentenék. Elnök. Elnézést, kedves kollégák! Azt kell mondanom, hogy nagyon türelmes, nagyon nyugodt ember vagyok, azonban nagyon nagy szemtelenségnek tartom, és ezt világosan kimondom, hogyha most nagy tömegben özönlenek itt be, és zavarják azokat a keveseket, akik ma itt voltak reggel. Szeretnénk meghallgatni a válaszokat, csöndben is be lehet jönni, csöndben is helyet lehet foglalni és megvárni, amíg elkezdődik a szavazás. Kérem értsék meg, hogy itt még a végénél járunk egy témának. Visszaadom a szót. No, tehát zárhatjuk azzal, hogy köszönjük a bátorító szavaikat a munkánkhoz. Szívesen jövünk el és folytatjuk az eszmecserét, ahogyan itt az előttem szólók el is mondták. Nagyon sok egyéb részlet van, amiről kellene még szólnunk, de csak akkor érdemes nyilván, hogyha tudjuk, hogy tovább tudunk lépni, és a vállalkozói tőkét valóban elő tudjuk mozdítani, hiszen ez egy nagyon fontos aspektus. Köszönöm szépen még egyszer elnök úr és a képviselőknek is. Szeretnék köszönetet mondani a bizottsági képviselőknek. Úgy gondolom, hogy itt ma reggel nagyon fontos témáról szóltunk. Az energiapolitikáról számos alkalommal szóltunk meg, gazdasági és pénzügyi válság kellős közepén tartunk, de ma reggel időt szántunk arra, hogy az európai csőd eljárás hogyan is néz ki, a világ más területén hogy néz ki, körüljártuk azt, hogy hogyan lehet ezt kezelni, mik az eljárások, és úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, fontos témák, lehet, hogy nem mindenki van ennek tudatában, hogy munka zajlik ezzel kapcsolatban a bizottságban, és elmondhatom, hogy folytatni fogjuk itt a témát erről, az eszmecserét erről, nagyon sok más fontos téma van még a világban, és el kell gondolkodnunk azon, hogy mit tudunk a gyakorlatban tenni azokért, akik bajba kerülnek, akiknek azonban továbbra is helyt kellene állni a piacon. Köszönöm szépen, nagyon itt, itt voltak. Thank you so much. Oh, <laughs> Yeah. And uh, ça va? I can leave you this, and uh, it's, it's more needed in other languages okay. we have. That's the is it pas pour moi? the, German is I have, have, have reserved. so. Liebe Kollegen, und liebe Kollegen, ich bitte da um Verständnis. Kedves kollégák, kedves kollégák! Megértésüket kérem, hogy ennyire szókimondó voltam az előbb, de tényleg sajnálatosnak tartom, hogyha szakbizottságként megállapodunk abban, hogy szakértőket hívunk meg, meghallgatjuk őket, hogyha az a tervünk, hogy tanulmányokról számolnak be nekünk, és aztán nagyon kevesen jönnek el meghallgatni ezt, mert nagyon sok a párhuzamos teendőnk. Talán közösen el kéne méláznunk azon, hogy hogy lehet sikerre vinni azt, hogy kevesebb témát tűzünk ki magunk elé, de akkor azt megfelelő mélységben meg tudjuk vitatni. Mindenről nem lehet persze vitázni, de tényleg fontosnak tartom elmondani, hogy ma reggel ezt a témát napirendünkre tűztük, és persze tudom, hogy mindent nem lehet egy kalap alá venni, és mindig mindent egyszer elintézni. Osztom, amit mondott elnök úr de szeretném elmondani, hogy én rendszeresen részt vagyok a szakbizottsági ülésen most, viszont Brüsszel körül akkora dugó volt, hogy egyszerűen be se tudtam jutni a fővárosba, és egy órát késtem. Rendkívül fontos ez a téma számomra, és, fel is akartam szólalni a témában, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam. De ráadásul zavar az, hogy egy csomó olyan képviselő van, akik a viták elős közepén jönnek be a terembe, és ne, megakadályozzák például az előadót is abban, hogy nyugodtan felszólaljon. Igen, köszönöm szépen a támogatást, senkit nem akartam most itt személyesen kipécézni, de zavar az, hogyha látom, hogy a titkárság nagyon sok munkát fetszel abba, hogy meghívja a szakértőket, és aztán nincsen megfelelően képviseltetve itt a szakbizottság. Úgyhogy azon kellene gondolkodni, hogy lehet-e, és hogy hogyan lehetne ezen javítani, hogy többen legyenek jelen. Akkor menjünk tovább a napirendünkkel. A szavazás következik. Jó pár pontról kell szavaznunk ma. És kezdjük. Megmarad egyébként a sorrend. Vidal Quadras úr megérkezett, volt itt egy kis vita. Úgyhogy az első, az alacsony széndiokszid kibocsátó versenyképes gazdaság 2000 50-ig történő megvalósításának az ütemterve az első jelen véleménytervezet, mindenkinek megvan a dokumentum. Perillo, Pirillo képviselőtársunk volt a jelentéstevő, és ha meg mindenki egyet ért, akkor elektronikusan fogunk szavazni, és akkor el is kezdhetjük. Remélem mindenkinek kéznél van a kártyája. Úgyhogy egyes kompromisszum Gegenstimmen. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Ezt követi a 12-es módosító. Egyetért, 12-esről beszélek. Ellenszavazat. Bocsánat, még egyszer, jó? 12-es. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 13-as két részben szavazunk. Csak ellenőrzük. Megnyitom. Egy perc. A gépeket elő kell készíteni, még alszik. Úgy látszik, van valami különlegessége ennek a teremnek. Ritkán vagyunk itt. Tudni illik, kétszer tegnap probléma volt a technikával, most a számítógéppel van, hát ez nem fog menni. Van-e valaki, aki a technikát képviseli? Szép lassan mondom, technikus van-e a teremben? Igen, hát némi időre van szükség. Megpróbáljuk. Nem, akkor nem megy akkor ezt a szavazást megszámoljuk, jó? 12-es megszavazza. Ki van mellette? 12 dafür. 12-es mellette. Kicsit nehéz. Hölgyeim és uraim, fölteszik a kezüket, leveszik, megint fölteszik. El kéne dönteni. Jó, tehát tartsák fent a kezüket egy pár perc. Sport teljesítményre számítunk önöktől. 12-es. Ki szavazza meg? Fünfzehn oder 14, ne?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 ezzel tisztáztuk, elutasítva igazam volt 23-16 arányban két tartózkodás mellett. Most működik? Még mindig nem működik. Jó? Akkor figyeljenek arra, hogy egyértelmű többség alakuljon ki. 13-as első rész megszavazza. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Második rész megszavazza. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva, a 14-es megszavazza, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos, ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás, néhány ellenszavazattal elfogadva. 32-es megszavazza ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as, a szóbeli, szóbeli módosítással három részben. Nem, bocs. Először szóbeli módosító. Csak a szóbeli módosításról szavazunk? Azt hely... jól mondom? Először, igen. Először az szóbeli módosítás. Egyetért, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Az első rész megszavazza, nem, okafogyottá vált, bocs, bocs, okafogyottá vált. Hatos kompromisszumos megszavazva, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. Ezt követi a 118-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as szóbeli módosítással egyetért ellenszavazott tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es, bocs, nem. 45-ös szóbeli módosítással egyetért. Na? Nem. Nincs szóbeli? Tehát ő nem akarja a szóbeli módosítást. Jó, akkor nem lesz. Akkor mit csinálunk a szavazás? Akkor nem szavazunk most? Oké, faut voter sur l'amendement. Okay, stimme ich über. Akkor a 45-ösről szavazunk szóbeli módosítás nélkül. Ha 45-ösről szavazunk a szóbeli módosítás nélkül. Áj, áj, egy technikai, ügyrendi kérdés. Vidak Vadrasz úrtól. A 45-ösről a szavazás, ezt úgy látjuk, sajnos, sajnos nem hallatszik, kikapcsolódott a mikrofon. Tehát nem akarja? A versenyképességet nem támogatja? Nem látom a problémát. Mi a probléma azzal, hogyha szóbeli módosítás nélkül... Hát nem tudunk erről szavazni szóbeli módosítás nélkül. Sajnálatos. Nagyon furának tartom, és keménynek az önök, vagy merevnek az önök hozzáállását. Nagyon különböző véleménye lehet mindenkinek. A zöldek nem értenek egyet a szóbeli módosítással, vannak szabályok, amik alapján nem tudom szavazásra bocsátani ezt. Akkor a 45-ösről így szavazunk, és akkor lehet, hogy nem lesz többsége. A 45-ösről szavazunk az eredeti változatában. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. Ennyi. Teszteljük le a szavazógépet, kedves kollégák. Szép az idő, szavazzanak igennel vagy nemmel. Még mindig nem működik. Nem? Még mindig nem működik. Jó, ezzel akkor folytatjuk a bevált módszerrel, technika nélkül. Akkor a 46-asról kiszavazza meg, ellenszavazat, 10-es kompromisszumos megszavazza, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 26-os megszavazza, ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene. Ezt meg kell számolni. 28-as mellette Kiszavazza meg. Tartsák fel a kezüket, kérem, hogyha megszavazzák. Ellenszavazat. Ezt ki kell számolni, vagy meg kell számolni pontosabban szólva. Nem, a mű, megy a gép. Nem megy a gép. Jó, számolunk, nem vacakolunk már ezzel. Jó. 28-ast kiszavazza meg, tegye fel a kezét, kérem. Tartsa is fenn a kezét mintha pisztoly lenne nálam. Ön, ön, ez nem kap többséget. Stimm. Ellenszavazat. Mehrheit. Hm? Klar. Ne? Und die Oma auch zum 24 äh, habe Enthaltungen? Tartózkodás? 1. 15, igen, 24 nem, elutasítva. 124-es, megszavazza. Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 11-es kompromisszumos megszavazva. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Álljuk meg. Az egészről szavazunk. Nincs elektronikus szavazás. Mivel gép nincs, kérem, kézzel szavazzanak. Ki szavazza meg? Ellenszavazat. Ellenszavazat. Ellenszavazat? Akkor még egyszer. Nem. Tartózkodás. Egy, kettő. Öten tartózkodnak, hatan, pontosabban szólva, heten. A többiek megszavazzák, Ez nagy többséggel elfogadtok. Köszönöm szépen. Próbálkozunk egy újabbal. Most pedig a Európai Uniónak a álló űrstratégiája felé címről szavazunk. Négyes ki szavazza meg. Ellen Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos megszavazva ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene elutasítva, 30-as mellette ellene elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 8-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 1-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 42-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es, 48, 49, 50 azonos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszumos 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös, vagy 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszumos ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszumos mellette tart, ellene tartózkodás elfogadva, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 86-os okafogyottá vált, 18-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszumos ellene elfogadva, 102-es mellette ellene elfogad. 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100, 104-es következik most, mellette ellene tartózkodás elfogadva 105-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 107-es, ellene Ellenőrizzük. 107-est ellenőrizzük a géppel. Mi a helyzet? Megy a gép. Gratulálok a technikának. 107-es tehát. Megnyitom a szavazást. A PP, a néppártiak egyel többen vannak, mint lehetnek. Megint kezdődik. Köszönöm. elutasítva, ugye? 108-as ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 22-es kompromisszus mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 112-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Megint géppel szavazunk, a zárószavazás következik. Még van egy pár oldalám, mondják a oldalról. Nálam hiányzik egy néhány oldal valóban, mondja az elnök. Az NV 1-esnél csak a második részről szavazunk. Kiszavazza meg? Ellenszavazattal elutasítva. Akkor a preambulú bekezdések kettes. Bocsánat, a 17-es. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések. Kettes mellette. Ugyanaz a problémám. Ez a mi listánk, az néppárti lista. Egyszerűen hiányoznak oldalak a néppárti listáról. Mindent elküldtünk. Ezt most nagyon sajnálom. Szavaznunk kell. Az az érzésem, hogy itt a preambulum bekezdésnél hát olyan nagy gondok csak nem merülnek fel ezzel. Szavaznunk kell, nem lehet még oldalakat hozzáadni csak úgy. Me too. I cannot... But... Nálam is hiányzik. Yeah. I cannot do... Excuse me. Nos, jó lenne ma még végezni. Okay. Also Nummer Kettes. Kiszavazza meg. Ellen Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hármas. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes. Ellene elfogadva. Egyes kompromisszumos. Mellette ellen elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás. Ez most mi volt? Elutasítva, ugye elutasítva? Jó, elutasítva. 9-es. Mellette ellene tartaszkodás elfogadó 10-es. 10-es. Mellette. Elfogadva. Kettes kompromisszumos. Támogatja, ellenszavazat elfogadva. Hármas kompromisszumos. Mellette ellene elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene elfogadva. Ezzel a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Nagyon érdekes módszer. Egyel több a néppárti. Oldallal kevesebb volt, oldalból kevesebb volt egyel, tehát egyel többen vannak néppártiak. Lezárom a szavazást, óriási eredmény, elfogadva. EU-Kína következik. Bocs. Következő szavazási tételünk tehát egyes kompromisszum mellette kiszavaz. Köszönöm. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító első része. Ki támogatja, ki nem. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, okafogyott, tízes. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette kiszavaz. Ellenőrizzük? Jó, tízes módosítóról akkor nézzük. Megnyitottam a szavazást. A lista szerint negatív a jelzés. Néppártiak közül egyel több szavazatot látunk, elutasítva teljesen egyértelmű. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette kiszavaz. Ellenszavazatok, tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalra lapozunk, 11-es, illetve 4-es, 3-as paragrafus, szóbeli kiegészítés, egyetértenek vele, akkor szavazzunk erről, ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elutasítottuk. Hatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es két részben, 39-esről jó, akkor ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. And closed. And Lezártam, és elutasítottuk. Nagyon jó vagyok ma, mondja az elnök. 40-es két részben, első rész ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. És akkor a végszavazás. Megnyitottam a szavazást. Most minden rendben van a számokkal, nem nincs több lett szavazat. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálunk. Mészáros úr jelentésére térünk át. Utolsó előtti szavazás, 24-es. Ki támogatja, ki nem. elutasítva 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os és 30-as együtt mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 28-as mellette, ellenszavazatok, tartózkodás elutasítva 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 4-es mellette, ellene, tar- még egyszer, 4-es kitámogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk 31-es Ellenőrizzük? Jó, négyesről megnyitottam a szavazást, tessék. Closed. Lezártam, és elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 32-es, 33-as unblock, ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 36-os, ki támogatja, ki nem. Ezt hagyd nézzem még egyszer. Ki támogatja tehát? Ellenszavazatok, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene kiszavaz, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 40-es a következő, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Hol is tartottunk? Elutasítva? Igen, elutasítva. 41-es, mellette, ellene, tartózkodnak, Elutasítottuk. 42-es mellette ellene kiszavaz. Tartózkodnak. Elutasítottuk. 43-as mellette ellene. Tartózkodnak. Elutasítva. 44-es mellette ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 45-ös mellette ellene. Tartózkodnak. Elutasítva. 46-os mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 48-as alap tetején két részben, első részben ki támogatja, ki nem, tartózkodnak, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 7-es szóbeli kiegészítővel, igénylik, nem, ki támogatja? Ellenzi. Tartózkodok, elfogadtuk. 49-es mellette kiszavaz. Ellene. Hagy lássam ezt még egyszer, tehát 49-es fel a kezeket, aki támogatja. Ellenszavazatok, tartózkodok, elutasítva 50-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva 8-as mellette. Ellene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 ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es támogatja, nem támogatja, tartózkodik, elutasítottuk, 1-es mellette nem támogatja, elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 14-es mellette ellene kiszavaz, tartózkodik, ezt is elutasítottuk, 1-es kompromisszum, ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 20-as, ki támogatja, ki nem, tartózkodnak, elfogadtuk. 22-es, mellette ki szavaz, ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as, mellette jó, 22-est akkor ellenőrizzük. 21-es az okafogyottá vált. A 21-es okafogyottá vált. 22-esről lehet szavazni. Ellenőrizzük? Jó, akkor a 22-esről megnyitottam a szavazást. Closed and reject. Lezártam, és 28-21 el, arányában elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, végszavazás következik. Megnyitottam. Lezártam. És elfogadtuk, úgyhogy gratulálok. Következő napi rendi pontunk, van ugye még egy, még egy mészáros féle jelentés. Egyesel kezdjük. Ki támogatja, ki nem,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 le is zártam, és elfogadtuk. Gratulálunk minden jelentéstevőnek, Sedónak, egyéb munkatársnak, aki részt vett a munkában. Köszönöm, ennyi volt a szavazás. Es Továbbra is érvényes az a mondás, hogy csendben hagyják el a termet. My God, das was terrible, ne? Die Abstimmungsmaschine war echt ein Problem. Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Wir kommen... Hölgyeim és uraim, folytatjuk. 14-es híres írhet napirendi pontunkra térünk át, ezért vagyunk még itt a teremben, de akinek már nincs kedve, azt kérem szépen akkor hagyja el a termet. Az európai vállalatok vállalatirányítási keretei jelentést tárgyaljuk, és Léna Kolárszka Bobinska asszony hol is van, ő fog szót kapni, és Lénemán urat pedig kérjük szépen, hogy hagyja őt. Kezdenénk a vitát. Koralszka Bobinska asszony, parancsoljon öné a szó. Mert... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Az Európai Bizottság zöld könyve a vállalat irányításról felülvizsgált keretet ad a irányítással kapcsolatos ügyben, és ezt nagyon üdvözlendőnek tartom, válság esetén. A válságban túl sok vállalat volt, amely azért vallott kudarcot, mert a kockázat kezelést nem tudták megfelelően megoldani. A bevált gyakorlatok, a felelősség és a vállalatirányítás mindig rendkívül fontos, de különösen ma válság idején. Az a keret, ami amivel jelen pillanatban rendelkezünk, megerősítésre szorul. Erről szól az én véleményem is. Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy egy európai magatartási kódexet alkalmazzunk, ez nagyon fontos. Enélkül nem érdemes a dokumentumon újabb munkát végezni, hanem olyan intézkedésekre van szükség, olyan végrehajtási eszközökre, amelyekkel meg tudunk bizonyosítani arról, hogy az általunk kidolgozott szabályokat követik is. Vannak, akik azt mondják, hogy a szabad piacot akadályozni fogja ez a szigorúbb kontroll. Hallottam erről vitákat, de nem gondolom, hogy ebben az esetben ez igaz lenne. Néhány javaslatom éppenséggel a szigorúbb ellenőrzést, illetve a magatartási kódex végrehajtatását célozza. Előző, ezért véleményemben olyan intézkedéseket javaslok, amelyeket a nemzeti hatóságok tudnak hozni annak érdekében, hogy az igazgató tanácsok tagjainak és a vállalatoknak a felelősségét növeljék, szankciókra adok lehetőséget. Persze minden országnak magának kell határozni a szankciókról konkrétan, de van egy javasolt irány. Emellett úgy gondolom, hogy az igazgató tanács tagjainak meg kell felelniük bizonyos feltételeknek, amelyeknek sajnálatos módon nem, tör, nem felelnek meg nagyon gyakran. Nagyon fontos az is, hogy az összeférhetetlenséget elkerüljük a parlamentben. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezt nagyon sok vállalatnál még nem tartják szem előtt. Az EU kódex alapján éves jelentést szeretnénk kapni, és hogyha végrehajtást biztosítani akarjuk, akkor legalább a nem megfelelően működő vállalatokat meg kell nevezni, és pellengére kell őket állítani. Nem a szankciókat tartom egyedül megoldásnak, hanem a megfelelő és bevált gyakorlatokat is szeretnénk terjeszteni, hiszen a jó vállalatirányítás a cél. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az ügyvezető igazgató és az igazgató tanács elnökének szerepét válasszuk el, valamint a különböző vállalatokban, különböző testületekben betöltött szerepek számát egy ember esetében konz ö, korlátozzuk. Jelen pillanatban előfordul az, hogy egy személy nagyon sok különböző cégnek az igazgató tanácsában vagy egyéb testületében is benne van. Nagy egyéniségeket szeretnénk. Lehetnek olyan úgynevezett szürke igazgatók, akiknek nincs valódi hatásköre, csak mondjuk politikai pártok érdekeit képviselik egy-egy vállalkozásban. Ez szerintem helytelen. Nagyon fontos a részvényesek szerepét is növelni a vállalkozásokban. Különösen olyan intézkedésekre van szükség, ami a kisebbségi részvényeseket védi, és az ő velük szembeni visszaéléseket megelőzi. Nem régiben Reding asszony és az Európai Bizottság egy minimális nemek közötti egyenlőség megvalósítására hívott fel az igazgató tanácsokban. Tudom, hogy ez egy vitatott téma, és hogy nagyon sok különböző vélemény van ezzel kapcsolatban, de én nagyon is támogatom Reding biztos asszonyt és az ő javaslatát. Meggyőződésem, hogy nagyobb fokú nemek közötti egyenlőséget kellene elérni, és ezt a jelentés a véleményem szerint tartalmazni, nek tartalmaznia kell. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Koroszka Nobinszka asszonynak, De Angelis képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Bobinska asszony megjegyzésével és a véleménytervezetével. Jó ez a javaslat, nagyon kiegyensúlyozott. egy ilyen válsághelyzetben, amit jelen pillanatban átélünk, a pénzügyi válság idején, nagyon fontosak ezek az intézkedések. A válság már is nagyon komoly terhet jelent a vállalatokra nézve és a KKV-kre nézve. Ezért a kockázatkezelés ügye rendkívül fontos probléma. És erre megoldást kell találni. Úgyhogy bevált gyakorlatokra van szükség, és jó vállalat irányításra. Más szóval, néhány konkrét intézkedésre van szükség, amelyek szerepelnek is a jelentésben, és amelyekkel egyetértek, nem csak a mögöttük rejlő elvekkel, hanem magukkal az, a javaslatokkal is. Meg vagyok győződve erről, és szeretném hangsúlyozni az átláthatóság és a felelősség fontosságának, illetve az elszámoltathatóságnak a kérdését, valamint én is kitérnék az összeférhetetlenség témájára. Ezek mind nagyon fontosak. Nagyon fontos kérdések. A belső piaca kapcsolatos téma következik. Véleményem szerint ezzel kapcsolatban az a pont is nagyon fontos, amely utal a nemek közötti kiegyensúlyozott képviseletre. Ezzel is nagy mértékben egyetértek. Mert úgy gondolom, hogy szükség van új intézkedésekre, új eszközökre, hogy a viselkedési kódexet vagy magatartási kódexet végrehajtsák, illetve szankciókra is szükség van, és a bónuszok, valamint a javadalmazás is jó eszköz lenne azok jutalmazására, akik jó gyakorlatokat, bevált gyakorlatokat használnak. Weber úr következik. <clears throat> Engem is nagyon érdekelt ez a jelentés, nagy érdeklődéssel olvastam. hiszen nagyon időszerű. Körülbelül az elmúlt 15 évben a vállalatoknak volt egy olyan tendenciája, hogy a részvényesekre tolták a felelősséget, és nagyon sok más partner, például gondolk itt az alkalmazottakra, az ő vállukon volt az egész teher. És úgy gondolom, hogy a munkavállaló képviselete meg kell, hogy valósuljon az igazgató tanácsban, illetve a felügyelő testületben is. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes lenne megerősíteni a szöveget, hogy ebben az irányban egy kicsit tovább menjen. A jobb képviselet, a nők jobb képviseletének a kérdése is egy olyan téma, amivel kapcsolatban szerintem kicsit kötelezőbb érvényű legyen a szöveg hogyha a gyakorlatokat vizsgáljuk meg különböző Európai Uniós országokban, külön példa, vagy például mondjuk Norvégiában, ahol azt látjuk, hogy a nők jelenléte az igazgató tanácsokban kötelező volt, hiszen láttuk azt, hogy akkor, hogyha a dolgokat spontán megoldásra, meg a jó szándékra bízzuk, és egy kicsit az észszerűségre, akkor a tapasztalat azt mutatja, hogy nem sok eredményt érünk el. Ezért nagyon fontos, hogy legyen egy kötelező érvényű elem is, annak érdekében, hogy tényleg elérjünk eredményeket. Politikai szinten megvan az akarat, és szeretnénk a nők felül ezt az üvegbúrát eltüntetni. Norvégiában látható volt, hogy még gazdasági szinten és a vállalatok gazdasági teljesítménye szintjén is a nők jelentős részvétele a, az igazgató tanácsokban pozitív változásokat eredményezett. Tehát itt nem csak társadalmi igazságosságról van szó, vagy polgári igazságszolgáltatásról, hanem a gazdasági hatékonyságot is növelni ez az intézkedés. Mr. Höckmark. Höckmark úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is a tervezet elkészítését. Ez meglehetősen nehéz téma. Már csak azért is, mert különböző hagyományok ütköznek itt, különböző jogok a különböző országokban. Valamennyien különböző megközelítések eredményei, ahogyan a társaságokat létrehozzák, illetve milyen kapcsolatok alakulnak ki közöttük. Egy dolog fontos szerintem, amit itt alá kell húznunk, az az, hogy nem jutunk semmire, ha nem húzzuk alá a tulajdonosok felelősségét. Nem gondolom, hogy szükség van olyan jogra a jövőben, amely a tulajdonos felelősségét nem húzza alá. Egyszerűen ennek több oka van. Az egyik az, hogy a vállalatok esetében a tulajdonosok lehetőségeit kell hangsúlyozni, de a vállalatoknak van felelősségük, és a tulajdonosnak kell bizonyos döntéseket ebben meghozni. Én úgy látom ezt, hogy ha megnézzük a különböző hagyományokat a különböző országokban, akkor egyes országban azt látjuk, hogy a tulajdonosok felelőssége nem egészen világos. Bizonyos módon a határokat lezárják, Öt igent vagy nemet mond az igazgatóság, a igazgatóság tagjainak kiválasztásában. Azt gondolom, a megközelítésünk, az üzenetünk az kellene, hogy legyen a bizottság felé, hogy átláthatóságra van szükség, de nem kell ugyanolyan modell mindenhol, mert a társasági jog is, jog is nagyon különböző. Nagyon különböző, nagyon eltérő a társasági jog például az irányítás tekintve. Szükség van arra, hogy figyelembe vegyük a különböző hagyományokat, hogyan alakultak, hogyan fejlődtek a az igazgatóságok, nézzük meg azt az országot, ahonnan én származom, elterjedt az, hogy vannak igazgatósági tagok, amelyek különböző tapasztalatokat elegyítenek. Ha megnézzük a nagy vállalatokat, akkor vannak olyanok, akik egyes vállalatok menedzsmentjében dolgoztak, és amikor ezt elhagyták, akkor különböző igazgatóságba kerültek, és ez gyakorlatilag aláásná a lehetőségeket. A professzionalizmus és a kompetencia kérdése nagyon fontos lehet egy-egy cég szempontjából, de amire én célzok, az az, hogy főleg a tulajdonosok felelősségét kell hangsúlyozni és európai szinten nagyon nehéz meghatározni ezt, ezt hogy tegyük a különböző gazdaságokban, különböző gazdasági struktúrákban. Szerintem fontosabb, hogy az átláthatóságot húzzuk alá a tulajdonosok vonatkozásában, és azt hiszem az egyensúly nagyon fontos. És nagyon fontos, hogy vitát folytassunk erről, és adott esetben másképp látjuk ezt, mint Norvégiában szerinte két különböző kategóriáról beszélhetünk a, az igazgatóságokban. A zöld könyv tartalmazza ezt a leírást, de ez régi módi dolog, ahogyan ezt tették, amikor kategorizáltunk nők és férfiak között. Szerintem a felelősséget kell összegyűjteni a nő és férfi természetesen ide tartozik, de ez egy szélesebb körű dolog, és módosítókat fogok előterjeszteni ez alapján. Ne használjuk ugyanazt a modellt a nagyon eltérő társasági jogi modellekre. És a különböző hagyományokat figyelembe kell vennünk szerintem, erre lehetőséget kell kínálni, és ezért a tulajdonosokat tulajdonosok felelősségét húznám alá. És a végén nem tehetjük lehetővé, hogy a tulajdonosok megszabaduljanak a saját felelősségüktől. Köszönöm szépen, Helen kolléga. Köszönöm, elnök úr. Elődöm felszólalására szeretnék hivatkozni. Nagyon fontos az, hogy a különbségből gazdagodjunk, és ezáltal újabb értékeket hozzunk létre a társadalom számára. Teljesen különbözőek a tapasztalataink, és éppen erre támaszkodva nagyon nehéz olyan szerző szabályokat létrehozni, ami mindenkire vonatkozhat. Ráadásul nemzeti, európai és globális szintű vállalkozások is vannak, amelyeknek a működési jellegzetességei változhatnak. Vannak olyan vállalatok, amelyek mondjuk Franciaországban is vannak, és más európai országban is jelen vannak, de mondjuk Európán kívülről érkeztek, és teljesen máshogy viszonyulnak az alkalmazottakhoz és az egész társadalomhoz, mint amihez mondjuk a Franciaországban hozzászortunk. Kihasználják a a társadalmakban rejlő lehetőségeket arra, hogy működni tudjanak. De ezért ettől függetlenül úgy gondolom, hogy legalább egy minimumot meg kell határozni a társadalommal való kapcsolat kialakításának a szabályai tekintetében, illetve a nyilvánosságra hozatal tekintetében. Az európai és a nemzeti jogszabályok már is előírják azt, hogy az alkalmazottakat tájékoztassák, de nagyon gyakran muszáj bírósághoz fordulniuk, akár ahhoz is, hogy a minimum információt megkapják, még akkor is, amikor az törvény ezt előírja, még akkor is előfordul az, hogy igazgatók nem adják meg ezt az információt, és muszáj bírósághoz fordulni ahhoz, hogy a dokumentumokat az azt megillető emberek rendelkezésére bocsátják, bocsássák. Aztán a nők részvételével kapcsolatban az is nagyon fontos, hogy a nők részvételével kapcsolatban nyilvánosságra hozzák az adatokat. És még azt is szeretném elmondani, és ezzel átugranék a vita elején felmerült kérdésre. Figyeljünk oda arra, hogy nagyon gyakran mostanában azokat az eszközöket használjuk, amelyeket a vállalkozások részére bocsájtották a működésük érdekében, pont arra, hogy ne feleljenek meg a törvényeknek. Például, ha visszautalhatok a, a csődre, a csődöt nagyon gyakran arra használják fel, hogy csökkentsék az árakat, és néhány év, héttel később egy csődbe ment vállalat más feltételekkel újraindul. Tehát kihasználják a jogszabályokat arra, hogy tisztességtelen versenyt folytassanak. És ez mindenkire kihatással van sajnos. Kolléga Kramer. Kalmár kolléga. Köszönöm szépen, én is szeretnék röviden hozzászólni. Nagy érdeklődéssel olvastam a jelentést. Arra figyelnünk kell, hogy politikusként ne legyünk nevelők a vállalati kultúrában. Remélem, hogy van itt egy konszenzus a kérdésben mi szerint a vállalatnak kell eldöntenie, hogy hogyan vezetik a vállalatot, és nem a mi feladatunk, hogy politikailag értékeljük, vagy avatkozzunk be, hogy milyen kockázatokat vállaljon egy cég, vagy ne vállaljon. Azt hiszem politikusként meglehetősen hiteltelenek lennénk, mert a politikusok azok, akik egy államadósságválságot okoztak, és a kockázatokat alábecsülték, amelyekkel most foglalkozni kell. Tehát ezen a ponton úgy gondolom, hogy kicsit visszafogottabbnak kell lennünk, nem szabad a jelentéstételi kötelezettségeket eltúlozni. Ilyen előírások nem használnak Európában, ez csak nagyobb bürokráciát okoz, de nem fog jobb vállalatirányítást lehetővé tenni. Nem akarok rigid kvótákat előírni a vállalatvezetésre nézve. Azt gondolom, hogy a jó gyakorlatokat cseréljük ki, mi működik hol jól, hol rosszul, és akkor a jó és rossz tapasztalatokat ez alapján ki tudjuk cserélni. Németországban már most is paritásos felügyelőbizottságok vannak, a munkavállalói oldal bele tud szólni abba, hogy hogyan alakuljon egy cég sorsa, és az EU tagállamokra kell bízni szerintem, hogy felvállalják-e ezt a jó példát, vagy nem. Én szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a cégek, főleg ha nagyon nagyok, akkor nem csak a részvényesek igényeiből indulnak ki, itt mindig egy érdekegyeztetésről van szó. Szóval itt van egyfajta politikai keret, egy általános társadalmi keret az ügyfelek elvárásai és a részvények elvárásai között egy egyensúly alakul ki. Tehát igen, nagy vállalatok kizárólag nem csak a profitra gondolnak, és itt a korábbi osztályharcos szemlélet nem hiszem, hogy sokat használ. Ha egy cégek nagyon nagyok, akkor állandóan bírálják őket, figyelik őket, a közvélemény szeme rajtuk van, és azt, hogy rövid porázra fogjuk a cégeket, szerintem ez nem időszerű gondolkodás. Túlzott szabályozástól mindenképpen óvnék, hiszen ettől a vállalatok világa Európában nem lesz jobb, viszont bürokratikusabb. Köszönöm szépen, megkérdezhetem, hogy a bizottság részéről van-e valaki? Hetker úr, kíván-e reagálni? Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat. Az Európai Bizottság nemrég, néhány nappal ezelőtt hozott nyilvánosságra egy úgynevezett feedback statementet, és úgy gondolom, hogy az önök javaslatai figyelembe lesznek véve majd általunk. A különböző hagyományok különböző gyakorlatok összehangolásában megpróbáljuk majd az önök javaslatait is felhasználni, és valami olyasmit kidolgozni, ami európai szinten majd működőképes lesz. Köszönöm. Köszönöm, Kolászka Bovinska asszony. Kíván -e reagálni? a lengyelül fogok válaszolni, a változatosság kedvéért. Én nem tudom, hogy a véleményemben hol látták azt, hogy csak a nyeveségből indulnak ki. Én pontosan tudom, hogy különböző megközelítések vannak, de amit önök állítottak, azt én nem írtam bele a véleménybe. De hogy teljesen a gazdaságra bízzuk a dolgokat, és hogy a vállalatok majd maguktól megoldják, azért azt gondolom, ez egy olyan megközelítés, amelyik nem mindig igazolódik vissza. Nézzük meg a bankokat például, nézzük meg a vállalatok tevékenységét napjainkban, fellépését napjainkban. Itt az a helyzet, hogy nagyon sok a bírálandó állapot. Azt mondják, hogy a tulajdonosok felelősséggel működnek, lépnek fel, de napjainkban azt látjuk, hogy nagyon szétszórt a tulajdonlás, nem átlátható a tulajdonlás, nagyon sok a közvetett tulajdonos, ami a transzparencia hiányához vezet. Viszont ezt akarjuk erősíteni, ebből többre van szükség. Időnként azonban segítenünk kell a tulajdonosoknak, hogy bizonyos gyakorlatok megszűnjenek, amelyekről mi úgy gondoljuk, hogy azok nem jók. Nem arról van szó, hogy törvényben kéne előírni ezeket a dolgokat, inkább a jó irányra akarunk rámutatni. Ami pedig a nők helyzetét illeti a vállalatokban, Persze sok mindent lehet mondani a jó gyakorlatról. Bizony kvóta nélkül ez nem csapódik le a vállalatok szintjén, nem fognak cselekedni. Természetes az, hogy a piac törvényeit be kell tartani, figyelembe kell venni, de bizonyos szükségletek esetében igenis erre buzdítani kell, vagy késztetni kell. Köszönöm szépen. Ezzel le is zárom. Nem még november 24-e dél a módosítók leadásának határidője, ha valaki még szeretne módosítót előterjeszteni. A kritikus infrastruktúrák védelme, eredményesség következő lépések a globális kiberbiztonság felé. Kálfin kolléga a jelentés készítője, ön kap szót. Kálfin úr. Thank you very much, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy elnézést kérek, hogy vita dokumentumot nem hoztam létre. Ehelyett azt javasolnám, hogy egy szövegtervezetet fogok létrehozni, és az árnyék jelentéstevőknek eljutatni a napokban. Mi a logikája ennek a jelentéstervezetnek. Az Európai Bizottság két közleményt hozott nyilvánosságra a kritikus infrastruktúrák védelméről 2009-ben, illetve 2011-ben. Emellett van egy terv az úgynevezett CIIP cselekvési terv. Ezen túlmenően jogszabályi és nem jogszabályi szövegekben is említik különböző kontextusban a kritikus infrastruktúrák vélelmét, védelmét. Például az ENISA irányelv, mandátumáról szóló irányelv, a digitális menetrend, egy olyan saját kezdeményezési jelentés, amit mi fogadtunk el. Tehát különböző dokumentumokban különböző részinformációk és különböző megfogalmazások vannak, amelyek mind a kiberbiztonsággal foglalkoznak meg kell bizonyosodnunk arról, hogy megértjük azt, hogy az információs és kommunikációs technológiák, köztük a kibertér, nagyon is versenyalapúak. Tehát bármit is csinálunk, a jogszabály mindig lesz maradva a technológia mögött. Ez persze pozitív is. Nem kell megpróbálnunk ezt a sorrendet megfordítani. A másik dolog, amit ne tévesszünk szem elől, az ágazat biztos, hogy reagálni fog majd az intézmények intézkedéseire. Nagyon gyorsan fejlődnek a technológiák, és az ágazat már is foglalkozik a kiberbiztonsággal. Tehát a jogszabályalkotók azt tehetik, hogy megpróbálják az elő, megelőző intézkedéseket megerősíteni, illetve ezt a folyamatot egy kicsit mederbe terelni miről is van szó, mitől kell védek, mielől kell védekeznünk? Az olyan bűncselekmények ellen, mint például pornográfia, bankszámlaszámok meglopása, intellektuális vagy szellemi tulajdonjog megsértése. Ez világos. A jelenlegi jogszabályokat az interneten is kell tudni alkalmazni, erre már is vannak nagyon jó példák, és jók az, jó az együttműködés például az Europollal, az ilyen bűncselekmények feltárásában és bíróság elévitelében. Ennek a jogszabálynak, az új jogszabálynak az új tér, az internet és a kibertér által jelentett kihívásokra kell majd rend, reagálnia. Ezek az új kihívások között vannak olyanok, például a botnetek, az adathalászat, egyéb kibertámadások, amelyek kifejezetten a kibertérre vonatkoznak, és a kibertér biztonságát érintő, az internetes környezetet érintő kockázatok. Itt nincsenek olyan jogszabályok, amelyek már megszülettek volna, de és legalább valamilyen keretet kell ezen ügyek kezelésére létrehoznunk. Az Európai Bizottság javaslata az információs rendszerek adójáról, ahol például a botneteket kriminalizálják, lehetővé teszik azt, hogy a jogszabályok változzanak a különböző tagállamokban is. Az EU-nak két dolgot kell tennie először is. Egy koherens megközelítésre van szükség a kiberbiztonság irányába, és amikor a koherens megközelítésről beszélek, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan stratégiára van szükség, ami általános keretet jelent egy általános keretet hoz az Európai Unió kiberbiztonsági fellépéseinek a számítási felhők, az intelligens hálózatok, a smart gridek használata, ezek olyan dolgok, amiket figyelembe kell vennünk ennek ö, során. Az is nagyon fontos, hogy a kibertér ellenálló képességét javítsuk. Ez nem az egyes támadások elleni védelmet jelenti, hanem azt, hogy biztosítjuk, hogy a különböző hálózatok és az internet eléggé ellenálló ahhoz, hogy visszaverjen ilyen támadásokat. Aztán a definíció kérdése. Amikor a kritikus infrastruktúrák védelméről van szó, nagyon hosszú vitát tartottunk, és még mindig nem zárult ez le, a tekintetben, hogy a kritikus infrastruktúra fogalma mit is takar. Az elektromos, ele, a villanyhálózatok, a víz ellátási hálózatokkal kapcsolatban már nagyjából sikerült megállapodnunk, de hogy mi kritikus az informatikai struktúrákban, ezzel kapcsolatban folyamatosan zajlik még a vita az érdekelt felekkel. Nyitott megközelítésre van szükség akkor, amikor egy ilyen általános keretet határozunk meg. Konzultációt kell folytatni az érdekelt felekkel. Az Európai Bizottság nagyon jó gyakorlatot kezdett meg. A számítási felhő stratégia kialakításával kapcsolatban, azt hiszem, hogy ezt a megközelítést kell szélesebb körben is alkalmaznunk akkor, amikor általános kiberbiztonsági keretet dolgozunk ki. Meg kell kísérelni, hogy minimum normákat határozzunk meg. A nemzeti certek, a legjobb gyakorlatok, az interoperabilitás a nemzeti intézmények között olyan területek, ahol ezt elő kell segíteni. Az ENISA a Hálózat és Információ Biztonsági Ügynökség ebben nagyon aktív partnerünk. Még a szakbizottságunkban is foglalkozunk egy másik jelentésről, Shell az Enésza mandátumáról, és azt hiszem, hogy ezt is össze kell majd kapcsolnunk ezzel az ügyel. Figyelembe kell venni három nagyon fontos gondolatot, amikor az általános keretet kialakítjuk először. Az érzékeny információk ügye a tagállamok részéről volt némi ellenérzés, hogy európai politikát alakítsunk ki a kiberbiztonság tekintetében, és ez mindig a bizalmas és az érzékeny adatok miatt vált problematikussá. Azt hiszem, hogy ezt a vitát fel kell újítani, mert nem arról van szó, hogy az információhoz hozzá akarunk férni, hanem arról, hogy olyan európai stratégia alakuljon ki, amely ellenálló infrastruktúrákat eredményez. Ez azt hiszem, hogy sokkal jobb színben fogja a munkánkat feltüntetni a tagállamok felé. Aztán, amikor az általános keretről gondolkozunk, akkor a technológia fejlesztés szabadságát sem szabad fene, szem előtt téveszteni. Nem akarjuk korlátozni az internet vagy a technológiák használatát, mert nem tudjuk, hogy a használatukkal való visszaélést hogyan korlátozzuk, ezért olyan stratégiára van szükség, ami megengedő, ami ösztönzi a technológiák fejlesztését, hogy arra használjuk fel őket, hogy biztonságosabb legyen a kibertér. És végül a megfizethetőség és a hozzáférhetőség elve is nagyon fontos, hogy érvényesüljön a stratégia kialakításakor. Az általános keret tekintetében nagyon sok oktatási, képzési, ügy merül fel, a népesség felé is fontos, hogy közvetítsük az így információkat, a szakértőket is kell képezni. Mit tehet még az EU? Egy olyan mechanizmust hozhatunk létre, ami a politikák végrehajtását segíti, mert ott van az ENISA, egy ügynökség, már van egy együttműködés az Európorral, de még további erősebb mechanizmusokra van szükség, hogy a szélesebb körű instrumentumokat is végre tudjuk hajtani a kiberbiztonság érdekében. És vannak még egyéb érzékeny kérdések, például a kibertámadásokról tájékoztatni kell a közvéleményt, és ez kötelező lesz-e? Ennek is komoly hatásai lesznek, hogyha erről döntünk. És végül, de nem utolsó sorban azt javasolnám ebben a jelentésben, hogy a nemzetközi együttműködés és az Európai Unió képviseletére is térjünk ki. Ezek nagyon fontos területek, hiszen a kiberbiztonság nagyon is függ az nemzetközi együttműködéstől. Vannak pozitív előrelépések e, az elmúlt év óta, amikor a kiberbiztonság a transatlanti párbeszédbe bekerült, egy speciális mechanizmust hoztunk létre az EU és az USA között a kiberbiztonság területén, de a lehetőségeket továbbra is ki kell terjeszteni, hogy más nemzetközi partnerekkel is, harmadik országokkal együttműködjünk, és az egész nemzetközi együttműködés a kiberbiztonság területén megerősödjön. Végül, elnök úr, azzal fejezném be, hogy az eljárásról is beszélek. Javasolni fogom a politikai frakcióknak, hogy nem sokára lesz egy dokumentum, amiről tudunk konkrétan beszélni, és szerintem a menetrendet egy kicsit felül kéne vizsgálni, hiszen a következő év elején, januárban az Európai Bizottság már megkezdi a vitát erről a témáról. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank, Köszönöm szépen, Nisztlerói kolléga. Parancsoljon. Amit elmondott az előadó is, azt gondolom szükség van arra, hogy ezeket a lépéseket megtegyük, elfogadjuk. A dokumentumot megkaptuk az előadótól, az gond, nagyon sok lényegi részt tartalmaz, végig kell gondolnunk, hogy melyek a legfontosabb pontok. A bizottság készít javaslatokat ezen a területen, Krúz biztos asszony tegnap látogatott bennünket. Számos dologról beszélt a cloud computing kérdésében. Azt gondolom, hogyha a folyamatokat befolyásolni akarjuk, akkor szükség van egy megfelelő dokumentumra, amit megvizsgálunk, megnézünk. Itt szóba került a január végi dátum a második pont az a fontossága ennek a témának. Ez egy nagy téma, ez egy nagyon fontos téma. Nézzük meg csak mi történik. A bankok esetében milyen nagy jelentősége van ennek a biztonságnak. A biztonsági kérdések mindenképpen ide tartoznak az internet összefüggésében. Mi van, ha valaki hány ilyen e-mailt kapunk, hogy megkérdezik a jelszót. Én napi 8-10 ilyen e-mailt kapok, hogy valamilyen célból ezt meg akarják szerezni. De hát rá kell mutatni arra, hogy milyen drága a biztonság kérdése, a, száj, a kiberbiztonság kérdése. Csak hogy egy példát mondjak Hollandiáról. Van egy cég, amely kezeli a kormány tartozó az összes jelszót, stb. Tehát ők a biztonságtechnikai cég, és őket is meghekkelték. Vagyis el kell kezdeni ezt a kérdést, és, a, és újra kell kialakítani a rendszert 2012. januárjától, mert nem működött. És ez gyakran előfordul rendszeresen, hogy megtámadják ezeket a rendszereket, nagy rendszereket. Egyébként hallottuk Gross biztos azt, hogy től is néhány szót erről a kérdésről, hogy az adatvédelem és egyéb dolgok szóba kerültek. Természetesen haladást kell elérni ezen a területen. Azt gondoljuk, hogy ezek rendkívül fontos, érdekes kérdések, és hát mindenképpen lépnünk kell. Látjuk azt is, hogy sokan dolgoznak ezen, számos lépést tesznek, és a Chichester jelentés is foglalkozik ezzel a témával. Tehát szeretném elmondani az előadónak, hogy egyetértünk, haladni kell, gyorsan kell haladni ebben a kérdésben, és készek vagyunk segíteni, hogy a lehető legjobb, hatékonyabb megoldást érjük el. Köszönöm szépen! A bizottság részéről pillanatnyilag senki sincs itt, ez viszont a mi hibánk, mert olyan gyorsak vagyunk. Nem a menetrend szerint haladunk. De ez nem olyan nagy baj. Le is zárom ezt a pontot, és a következő megbeszéléseket kívánsággal várjuk. 16. pont, a Nairobiban rendezett 16. internet irányítási fórumra delegált Európai Parlamenti Eseti Küldettség tájékozatója. Én nem voltam ott, a kollégák, akik itt vannak, nem voltak ott, szívesen hallottuk volna róla. De senki nincs itt, aki ott volt. Meghekkelték őket. Also Pilar de Castillo, she want to tell us... Um... Pilar de Castillo már úton van, azt mondta. Nem, nem valaki mondta, hanem a titkárság egy tagja mondta hogy mindjárt kapunk valami információt. A kérdés az, hogy hosszú út, nem, nem hosszú az út, rövid út, nagyon gyors volt. Igen, csak sportos, nyilvánvaló. Ön nyeri a díjat, az első díjat, a lehető leggyorsabban ideérkező képviselő díjat. Virág járna neki, el is kezdhetjük, ha úgy gondolja. Három kolléga nagyon-nagyon érdeklődik. Három kolléga nagyon érdeklődik. Egyébként van írásos anyag is róla. Azoknak, akik nincsenek itt. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolul fog beszélni, mert ez még gyorsabb lesz. No, hát bizonyára tudják, hogy szeptember 27 és 30-a között a hatodik internet irányítási fórum került megrendezésre Nairobiban, 2005-ben Tunisban került sor első ízben erre a fórumra. Éves ö, rendszerességgel rendezik meg ezt a fórumot. Az ENSZ motiválta és indította el ezt a folyamatot. Y una participación, eh, por tanto, también, eh... És a célkitűzés az volt, hogy bárhol a világon megrendezhessük ezt a eh, fórumot. Mint ahogy mondtam, Nairobiban volt most a fórum, három európai parlamenti delegált a kulturális szakbizottságból, és jó magam is részt vettünk ezen a fórumon. És a bizottság is erőteljesen képviseltette magát. és Nelly Krús biztosasszony vezette az ülést, ő bilaterális eszmecseréken is részt vett, és a tanácskozások alkalmával a kormányjal is leült NASZ-ban. Milyen témákról volt szó? Legfőképpen olyan témák merültek föl, amelyek a cloud computing-el, a felhőszámítással állnak összefüggésben. Ez volt azt hiszem, hogy a legfontosabb téma. Ezzel kapcsolatban a bizottság egy workshopot is megszervezett, mert a cloud computing a különböző kormányzati hivataloknál, az adminisztrációban felmerül, a nemzetközi kereskedelmi kamara is képviseltette magát nemzetközi szinten nyilván, aztán voltak más fórumok is, azzal kapcsolatban, hogy a gyermekeket hogy lehet védeni az internet használata közben. És még sorolhatnám. A legfontosabb és legérdekesebb talán a következő dolog volt. A fórumot ugye minden egyes érdekelt fél és szereplő számára hívták életre, aki részt kíván ezen venni, legyen szó vállalkozásokról, szakértőkről, fogyasztókról, valamilyen kormányzati szervről vagy NGO-król, és ennél fogva nagyon széles palettán mozog a célcsoportok köre. Nincsen különösebb ellenőrzés, tehát a fölött, hogy kik a résztvevők. Ez egy vita tekinthető fórum. és nem is kell úgy tekinteni, mint egyfajta szabályozó grémium, hanem valóban egy vita forum, ahol bárki részt vehet. Pontosan amiatt, hogy ilyen nyitott szellemiségben kerül megrendezésre egy-egy ilyen fórum, tulajdonképpen minden aspektus, minden szempontot, minden véleményt meg lehet hallgatni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes. Ennek a fórumnak a nagy sikere az el, elmúlt években pontosan abban állt, hogy nagyon sok kezdeményezést indított el, amelyeknek az volt a hozatéka, hogy a kormányok átvették az ott elhangzottakat, és megbeszélték természetesen azt is, hogy kik legyenek az észrevők. India és Kína, Brazília és részt vett, és ezáltal egy olyan eszmecsere kerekedett ki, ahol a kormányoknak azért erősebb szerep jut egy részről. A másik oldalon azonban az európaiak és az amerikaiak egy másik megközelítést vezettek elő. Krúz asszony a fórumnak ez a nyitott mi voltára helyezte a hangsúlyt, kiemelve azt, hogy ennek így is kell maradnia, és nem szabad annyira a kormányok kezébe engedni ezt a kezdeményezést. Ugyanis, hogyha ez így lenne, akkor az egész fórumnak a mi volta, a létjogosultsága is megváltozna. Ez volt tehát az európai kormányok képviselőinek véleménye, a brit illetékes, aki a telekommunikációért fele nagyon aktívan részt vállalt ebben a eszmecserében, és ő is ezt a véleményt képviselte. Azaz, hogy a fórumot nem szabad kormányközi eszközé átváltoztatni, módosítani, hanem maradjon olyan nyitott, mint amennyire nyitott volt korábban. Nyitott kérdés tehát, ez a pont, úgyhogy bizonyára lesz még ezzel kapcsolatosan vita. Kína egy állásfoglalást kér. A többi országnak az álláspontjáról pedig én már beszámoltam, az USA és az európai véleményeket elmondtam. Nagyon sok kapcsolatot sikerült például a kenyai parlamenttel kialakítanunk. Igen, nagyon nagy fejlődési trend vonatkozik Kenyában, nagyon gyors a fejlődés üteme, a gazdasági növekedés 5-6 százalékos is volt az elmúlt évben, ez egy elég magas arány, és a kelet-afrikai országok között tulajdonképpen vezető szerep jut Kenyának ennél fogva. Az információs és kommunikációs technológiára is támaszkodnak, és talán egy kis anekdotát is elmondanék. Elmondhatom, hogy egy 2000 3 és 12 év körüli közötti gyerekeket látogattunk meg egy iskolában, Krus asszonynal. Nagyon érdekes volt ez a látogatás szinte egy, egy gettót kell elképzelni, ahol egy szegény negyedben létezik ez az iskola, és azok a tanulók, akik a szüleikkel szinte az utcán élnek ebben az iskolában, azt tapasztalhatják, hogy az IKT-re óriási hangsúlyt fektet az iskolai vezetés, és ez eléggé meglepő volt de példaértékű lehet Kenya számára. Eh, a bizottsággal való együttműködés a fórum előkészítésére nagyszerű volt, nagyon jól alakult, egy évve zajlanak az, illetve zajlottak az előkészületek, nagyon jó volt az együttműködés, és decemberben lesz majd egy follow-up ülés is. Mindaddig, amíg ez a fórum ilyen nyitott szellemű és ennyire független, és addig, amíg egy ilyen globális vitafórumként működik, tulajdonképpen egyedinek nevezhető az egész világon, és mit kell, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez meg is maradjon ebben a formában. Köszönjük szépen! Weber úr szeretne kérdezni. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes előadást. Bizonyára igaza van a konklúziójában, hogy meg kell, hogy maradjon ennek a fórumnak a karaktere, hogy egy nyitott eszmecsere, tapasztalatcsere és javaslatokat megfogalmazó fórum legyen, és ez maradjon. Lenne egy kérdésem. Az egyik legfőbb probléma, amelyel szembe kell néznünk az új technológiákkal kapcsolatban, az, amit a digitális szakadéknak nevezünk, ami szintén létezik a társadalmi és gazdasági szakadékok mellett. A kenyai iskolának a példája, amit említett, szintén kapcsolódik ehhez a témához. Ezen a fórumon tesznek-e javaslatokat annak érdekében, hogy ez a digitális szakadék ne szélesedjen? Hiszen a technológia folyamatosan fejlődik, és a hozzáférés ezekhez a technológiákhoz az infrastruktúrába való nagyon komoly beruházást előfeltételez és persze ezt a nagyvárosokban könnyebb megvalósítani, de akkor, amikor egy ország vidéki területei felé indulunk el, akkor ezek hajlamosak eltűnni. A kérdés az, a köve, az hogy ezt a témát felvetették-e, hogy sikerült-e előrelépni, sikerült-e javaslatokat tenni annak érdekében, hogy ez a szakadék nem éljüljön és szélesedjen. Kálfin úr, köszönöm szépen. Egy olyan kérdést tennék föl, ami úgy tűnik, hogy nem került napirendre ezen a fórumon, azonban ezzel összefügg, és ez az új internetes portál, illetve protokoll. Ugye úgy tűnik, hogy tulajdonképpen minden internet címet kiosztottak már, kimerült a készlet, és úgy tűnik, hogy nem, nem tűnik nagyon távoli jövőnek az, hogy nem fognak tudni új címeket adni. Talán több erőfeszítést kellene tenni, lehet, hogy nem kereskedemi szinten, de a bizottság egy idő, ideje egyfajta mm, struktúrált párbeszédet és anyagot előkészített ezzel kapcsolatosan, de azt hiszem, hogy a javítás érdekében együtt kéne működnünk a bizottsággal. A cloud computing témával foglalkozott a fórum, de a parlamenten belül például nem tudom alkalmazni ezt. Úgyhogy ezt az alapvető fontosságú eszközt azért jó lenne tudni alkalmazni, de azt is kéne tudni, hogy hogyan parancsoljon. Nos. Ami az első megjegyzéseket illeti, a digitális szakadék vitája persze újra és újra felmerül. A technológiai fejlődés egyrészt az IT technológia nagyon gyors fejlődése, másrészt a szociális és gazdasági fejlődés. Ez egy folyamatos vita természetesen, újra és újra felmerül, és természetesen a megfelelő fórumokon is, és különböző intéz nem különböző intézkedésekről van szó a különböző országok esetében, hanem általános orientációról beszélünk, amely a vita tárgyát képezi. Úgy gondolom, hogy sok mindent lehet tenni, nem csak ami a mi országainkat, az EU tagállamokat illeti, ahol persze szintén van komoly eltérés kulturális és földrajzi okoknál fogva. Erről beszélünk például a széles sávú hálózat kialakításakor, vagy az új generációs hálózatok kialakításakor. Természetesen azt mondhatom, hogy az Európai Parlament véleményét mondjuk mi, és nem a bizottság vagy a tagállamok véleményét a parlament szemében pedig ez egy rendkívül fontos téma, ez szóba is került az ülésen, amelyet a és más nemzetek képviselőivel együtt szerveztő brit, német, francia képviselők is jelen voltak többek között, illetőleg az Európai Parlament képviselői voltak jelen, és az egyik ülésen felvetődött a kérdés, hogy a következő a Internet Governance Fórumon nem lehetne teret biztosítani a különböző nemzetek parlamenti képviselőinek, és az Európai Parlament képviselőinek is egyben, hogy beszélgessenek erről a témáról. Természetesen számos program, kezdeményezés született már ezen a területen, mi jelen voltunk egy program bemutatásakor, amikor a technológiai anyag újra hasznosításáról beszéltek, ez nagyon érdekes volt. Úgy gondolom tehát, hogy itt lépnünk kell egy vállalat tartott előadást arról, hogy hogyan tudjuk újrahasznosítani a technológiai anyagokat, egy recycling téma tehát, ez nyilvánvalóan egy olyan befektetés, beruházás, amely a fejlődés szolgálja. Amit pedig az ICANN-nel mondott a kolléga, és az internet protokollokkal kapcsolatban hangoztatott, ez is felmerült témaként, mint már mondtam, parlamenti képviselők között jelen voltak az ICAN képviselői is, két tagja a tanácsnak és az igazgató. Az ICANN-nel szemben persze nem sokat tehetünk. Nyilván elmondhatjuk, hogy mit gondolunk, kérdéseket is feltehetünk, de igazából parlamenti képviselőként komoly jogkörünk nincs, ez egy magáncég, az ICANN, amely kezeli ezeket a címeket, és az észak-amerikai kormánya, az Egyesült Államok kormányával van egy megállapodása, vagyis azt mondhatjuk, az ICAM működtetése rendkívül fontos, különböző kérdések merülnek itt fel, ami az ő hatáskörük, és a szerződés szabályozza ezt a hatáskört, amit az Egyesült Államok kormányával kötöttek. Nyilvánvaló ezek után, hogy vannak problémák, mert az ICANN gyakorlatilag monopóliumot jelent, hiszen nem piacról beszélünk, nem versenypiacról beszélünk ebben az esetben. Egyetlen vállalat létezik, amely ezt a feladatot ellátja, e- ezért aztán hatalmas a felelőssége is, hiszen a piac szabályai, törvényei nem működnek ilyen körülmények között, ami az átláthatóság szerepét növeli, illetőleg a kompatibilitás fontosságát kell hangsúlyozni. A lehető legnagyobb függetlenségre van szükség egy ilyen cég esetében, hiszen ez a cég független a piaci feltételektől. Az ICAN látja egyébként, hogy egyre világosabbá válik a helyzete, egyre feltűnőbb a helyzete az internetes kommunikáció elterjedésével együtt. A bizottság, az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban van az Egyesült Államok kormányával, foglalkozik ezzel a kérdéssel, és mint ön is tette az imént, mi megnevezhetjük a problémákat és ha már szóba került a transzparencia problémája, ez külön kezelendő, és vannak politikai jellegű problémák, amelyekbe beleszólásunk kell, hogy legyen. Minden esetre volt egy ilyen ülés, elmondhattuk a véleményünket, az álláspontunkat, jegyzőkönyvbe vették, feltettük az összes kérdést, vagyis ilyen szempontból kielégítő volt, amit ön is említett, viszont azt nem kezeltük. Ez nem szerepelt a programban. a következő ülésen, amit az Európai Bizottsággal egy tartunk, egy főigazgató részvételével, azt fogjuk kérni, azt fogom kérni, hogy ön még egyszer tegye fel ezeket a kérdéseket. Ez lesz a megfelelő hely erre, hogy beszéljünk a fórum jövőjéről is tulajdonképpen, és mindenről beszéljünk, ami összefügg ezzel, az ICAM kapcsolat, stb. Köszönöm szépen! Az igen részletes beszámolót, mint mondtam, írásban is megkaptuk valamennyi. Nekem még fénykép is van hozzá. A titkárság arra kér, hogy a résztvevők, ha szeretnék változtatni a szöveget, akkor tudnék, hogy egy hét múlva nyomtatásba megy. Akkor ezzel köszönöm szépen, ezt a napi pontot is lezárom. talán még megengedik, hogy köszönetet mondjak a titkárságnak. Elina volt velünk, és bigot is. Nagyszerűen működött a dolog. Örülünk, ha a titkárságot dicsérik. Az jó, az szívesen csatlakozunk. Köszönjük szépen. Akkor ezt az ülést lezárom. Köszönöm a tolmácsok munkáját, kellemes ebédszünetet. Kicsit gyorsabbak is vagyunk néha, mint terveztük. Kicsit hosszabb lesz a szünet. Ha egy kicsit elnyújtjuk legközelebb, akkor viszont az önök jó szándékára számítunk.